Kedves kollégák, jó napot mindenkinek, üdvözlök mindenkit a bizottságunk ülésén. Szeretnék mindenkit üdvözölni, aki már megérkezett, és rögtön át is térnék a napirend első pontjára, a napirend elfogadására. Itt lesz egy módosulás, Az emánál tett látogatásunkkal kapcsolatos eszmecserét elhalasztjuk, tekintettel, hogy a kapcsolattartó személyen. Dagmar Roth Béren beteg, és ma nem lehet velünk. És itt akkor keletkezik egy luka napirendben, tekintettel arra, hogy a következő napirendi pont, ami a veszélyes anyagokkal foglalkozik, Dan Jörgensennel, ez csak 17 eh, órakor kezdődhet, tekintet alatt Dan Jörgensen csak 17 órakor érkezik el közénk. Tehát, hogyha elkészültünk a negyedik ponttal, akkor megszakítjuk az ülést 17 óráig, és utána majd Hédegárd biztos asszony is ellátogat hozzánk. Tovább is mennék. Második pont a napirendünkön. Valószínűleg mindannyian értesültek már róla. hogy a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos előző évi beslések azt mutatják, hogy rekord nagyságúra emelkedett a klímát veszélyeztető gázoknak a kibocsátása. Ez egy rossz fejlemény, ugyanis nem látható semmiféle erőlelépés, sőt visszaesés 6%-kal több krímára veszélyes gáz kibocsátás keletkezett 2010-ben, mint 2009-ben, így hát Dörbeni állásfoglalással kapcsolatban újabb muníciót kaptunk a jövő heti Strasburgi ülésre. Aztán volt a G20-as csúcs, amely szintén klímavédelmi kérdésekkel foglalkozott volna, de erre már nem került sor az eurót érintő turbulenciák következtében és a pénzügyi válság miatt. Úgyhogy sajnos két rövid paragrafus szól csak a világ leghatalmasabb embereitől ezzel kapcsolatban, de a G20 megerősíti, hogy a foszilis energiaforrásokkal kapcsolatos eh, szubvencionálást azt be kell szüntetni ebben az évtizedben még, és ami Dörbent illeti, ezzel kapcsolatban említésre nem méltó általános megfogalmazású mondatok olvashatóak csak, amivel nem tudunk érdemben foglalkozni. Áttérünk akkor az előző üléseki jegyzőkönyvének elfogadására, július 13-14, de szeptember 12, szeptember 26 és október 3-5-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha ezekkel kapcsolatban nincsen kifogás, akkor az ülés végén ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig áttérünk az ér- első érdemi rendi pontunkra, a negyedik pontra. Szeretettel üdvözlöm körünkben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság nak az EFSA-nak az ügyvezető igazgatóját, Katrin Zsezlan Lanielt, és Pármából érkezett még vele együtt néhány munkatársa is. Örülünk Zsezlen Lanel azt mondja, hogy ha ellátogat ide a bizottságba hozzánk, és a bizottság örül annak, hogy itt van, mert az EFSA számunkra egy nagyon fontos ügynökség, sok különböző hatáskörrel, amelyek adott esetben vitákhoz is, heves vitákhoz is vezethetnek. Ma van az éves eszmecsere a munkaprogramjukról, és a bizottság tagjai nagyon nagy érdeklődéssel várják, hogy mi lesz a jövő évben. Éppen ezért meg is adnám önnek rögtön a szót. Üdvözöljük tehát! Dear Chair, elnök úr, parlamenti képviselők. Nagyon örülök, hogy ismét lehetőségem van, mint évente egyszer, felszólalni az Európai Parlament előtt. Az önök támogatása abban a munkában, hogy megvédjük az európai polgárokat, nagyon lényegi, fontos hozzájárulás volt a munkánkhoz, és nagyon hálásak vagyunk érte. Egész évben többször egyeztetünk önökkel a kulcskérdésekről, és nagyon nagyra becsüljük az önök érdeklődését a munkánk iránt. Ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen munkát végeztünk három konkrét területen, amelyeknek jelentős kihatása van az európai közegészségügyre. Ezek közül az egyik az élelmiszerekkel terjedő zónotikus betegségek, a második az élelmiszerekben és tápanyagokban lévő vegyi anyagok, a harmadik pedig a legutóbbi stratégiai fejlemények az EFSA-nál. Az E. coli, ezt a németországban és franciaországban Steknek nevezik. Ugye az E. coli baktérium fertőzés, fertőzések esete ugye rávilágított arra, hogy mennyire fontos a mikroorganizmusok ügye. 50-en haltak meg körülbelül, több ezren megbetegedtek, több százan maradtak tartós sérülésekkel a fertőzés eredményeként. Ezeket a fertőzéseket, eh, ezek az élelmiszerekre terjednek, terjednek ilyen, ide a csoportba tartoznak még a salmonella és a campylobacter fertőzés is. Eh, jelentős élelmezési, élelmezésügyi eh, kockázatot jelentenek ezek a betegségek. 320 ezer eset fordul elő évente, csak azok az ügyek, amelyek bejelentésre kerülnek. A múlt hónapban Rod Berend elnök helyettes úr szemináriumot szervezett itt a parlamentben, amelyen az ECDC, az Európai Betegség Megelőzési Szervezet vett részt főszervezőként. Nagyon fontos előrelépésekre került sor. Többek között sikerült rávilágítanunk arra, hogy mit is kell tennünk a jövőben a szalmonella fertőzések eset számának a megfelezése 2009-ig 5 év alatt egy olyan cél, egy olyan eredmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, különösen, hogyha megnézzük, hogy milyen tendenciák vannak a világban máshol. Az EFSA munkája ebből a szempontból tökéletesen beilleszkedik ebben, mint az abban nagyon fontos. A az állatállományunk jelenti azt a környezetet, amelyben ezek a fertőzések tovább élnek. Ezért 2010-ben jelentés feltonozást kaptunk arra, hogy megteremtsünk a tudományos alapját az európai húsvizsgálati rendszernek. Október elején megjelenő tanulmányunkban több biológiai kockázatot neveztünk meg, az egyik a szalmonella, és a vágó vágóhídi sertésús ellenőrzések jelentették itt az egyik fontos terepet. Fontos, hogy a biológiai kockázatokat korán észrevegyük, és ezért fontos, hogy a felezett sertés vizsgálati rendszere jól működjön. 2013-ig hat véleményt fogunk közreadni. Ez a munka mennyiség, ez az eredmény halom rendkívül fontos lesz abban, hogy mind a biológiai, mind a vegyi szennyező anyagokat kiiktassuk az élelmiszerláncból európai szinten a hús termékekről beszélve. A legutóbbi E. coli fertőzés jó példáját mutatta annak, hogy fontos, hogy legyenek válságkezelő mechanizmusaink, Májusban, júniusban merült fel, azóta hat sürgős jelentést vagy véleményt készítettünk. Egy, ezek egy részét az ECDC-vel vagy más Európai Uniós tagállami hatóságokkal együttműködve. Az EFSA delegáció műszaki segítséget nyújtott ennek a fertőzésnek a kitörésének a forrásának a megkeresésében munkacsoportot hoztunk létre, amelynek a jelentése július elején meghatározta, hogy valószínűleg honnan indult el a fertőzés. Itt valószínűleg a Németországból, Egyipt, Németországba, Egyiptomból importált zöldségmagok, édeskeményi magok hozták be a fertőzést. Ami a válság megoldását illeti, az EFSA több éves befektetése az önök támogatásával, az adatelemzésbe, a monitoringba, a statisztikába, a kockázatok kezelésébe, a válságra felkészülésre. Nos, mindez a befektetés lehetővé tett Európa számára, hogy eredményesen reagáljon. Ami a kockázatokkal kapcsolatos kommunikációt illeti, az egész Európai Unió sikerült lefedni. Ez különösen fontos válság idején. Tematikus megközelítést alkalmaztunk, ezt ugye a 2010 13 stratégián, kommunikációs stratégiánk le is írja alaposan. A weboldalunk ennek szellemében integrálja az összes eh, munkánkat az állati eh, eredetű eh, zoonotikus fertőzések kezelése terén. Ami a vegyanyagokat illeti, Európa szerte aggódik a közösség, az állampolgára közössége. Különösen a növényvédelmi anyagok maradványai fontos szerepet játszanak itt. Az EFSA ezért megkezdte eh, a tagállami élelmiszerellenőrzési rendszerektől begyűjteni az éves maradványanyag eh, eh, fertőzési adatokat. A dioxinokról, PCB-kről beszélünk, és természetesen a növényvédő anyagok maradványairól egyúttal olyan, fertőző, olyan szennyezőanyagokról is beszélünk, mint a környezeti nehézfémek, az aflatoxinok, a furánok, az akril, akrilamidok, amelyek az élelmiszer feldolgozása közben keletkezhetnek. Az adataink megbízhatóságának növelése érdekében az úgynevezett Total Diet Studies megközelítést alkalmazzuk. Ez a teljes étrendre vonatkozó vizsgálatot érinti. A WHO és a FAO együttműködésével az élelmiszert eh, ebben az esetben elkészítik teljes egészében, még mielőtt az elemzésre sor kerülne. 2008-ban elfogadott törvények értelmében a tagállamok éves monitoring programokat készítenek a növényvédő anyagmaradmányokkal kapcsolatban, és ezeket az EFSA-nak megküldik. Holnap az EFSA ki fogja adni a harmadik éves jelentést a növényvédő anyagmaradmányokról, amely összefoglalja, hogy az Unióban 2009-ben milyen maradványanyagokat találtak. Ezek az eredmények bátorítóak, azt mutatják, hogy egyre inkább megfelelnek a tagállamokban a piaci szereplők az előírásoknak. Több mint 800 olyan anyag szerepel a listán, amely a 68 ezer minta 98%-ában fordult elő. A minták 61%-a azonban nem, tartozott, nem tartalmazott semmiféle anyag maradványt, és az úgynevezett MRL-t, tehát a megengedett legnagyobb maradványanyag küszöbértéket, tehát 44 ra 1,4%-ra csökkent 2006 óta, tehát 4,4-ről 1,4-re csökkent azon minták aránya, amelyek meghaladták a küszöbértékeket. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy az európaiak mit tesznek. Nagyon fontos tudnunk, hogy ennek az ételnek mi az összetétele. Az elmúlt néhány évben jelentős fejlődésen ment át az EFSA rendelkezésére álló adatok minősége, mind a felnőttek, mind a gyermekek, mind az idősek csoportjában ide értve eh, sokféle ételnek a vegyi anyag összetételét, tartalmát is. Eh, ennek alapján sikerül elkészíteni egy eh, élelmiszer adatbázist, amely részletes információt tartalmaz arról, hogy körülbelül 70 ezer európai egyén, európai polgárnak melyek a táplálkozási szokásaik. Ezek 32 különböző tagállami szintű étrendi táplálkozási felmérésnek az eredményeit tükrözik. Nagyon sok olyan betegség van, amelyek ugye a fő nem fertőző betegségek, keringési betegségek, szívbetegségek, stb. Minden öt halálos betegségből három ide tartozik. Ezeket nagyon keményen meghatározza a fizikai tevékenység, testi, testgyakorlás hiánya, Eh, vagy a nem megfelelő táplálkozás. A legutóbbi WHO eredmények, eh, statisztikai eredmények is erre eh, mutatnak rá. Az egyik legfontosabb megelőző eszköz az az oktatás és a megelőző felvilágosítás arról, hogy mit jelent az egészséges táplálkozás. Az bázison kívül tehát foglalkozunk bizonyos étrendi ajánlott napi beviteli mennyiségek meghatározásával és a táplálkozással kapcsolatos kockázatok felmérésével. Nagyon fontos mérföldkövet értünk el akkor, amikor jelentést adtunk ki az élelmiszerek egészségügyi kiadással kapcsolatos gyártónyilatkozatok rendszerének eredményességéről. Az EFSA támogatásával a panel tagjai majdnem, harm, majdnem 3000 nyilatkozatot vizsgáltak meg e, annak e, e, megvizsgálására, hogy ezeket valóban alátámasztják-e tudományos eredmények. A közösség és a tagállamok ennek alapján meg tudják határozni, hogy ezeket a nyilatkozatokat fel lehet használni a címkézésben és a reklámozásban. Ez nagyon fontos munka az európai fogyasztók számára, hiszen lehetővé teszik számára, számukra azt, hogy tájékozatabban döntsenek ez segíteni fog az iparnak is abban, hogy eh, a fejlesztés irányát meghatározzák. Ahogy egy évvel ezelőtt elmondtam önök előtt, a munkáknak, munkaprogramunknak egy másik kulcsfontosságú eleme az volt, hogy a szabályozott élelmiszereket olyan értékelhetjük, eh, ilyenek ugye az adalékanyagok, csomagolóanyagok, ízesítőanyagok, feldolgozásban szükséges adalékok, eh, növényvédőszerek és genetikai módosított anyagok. Itt elemeztük a biztonsági kérdéseket, a hatékonysági kérdéseket, azt, hogy mennyire hasznosak ezek az, az anyagok. Fontos, hogy támogassuk a fenntartható fejlődést az élelmiszer, illetve a mezőgazdasági ágazatban a 2020-as stratégiai keretein belül. Az EFSA nemrégi újra, újra, újra szervezése tükrözi a munkáknak az irányát, Például egy Applications Desk-et hoztunk létre, eh, ahova eh, a eh, különböző kérelmeket benyújtók fordulhatnak, és eredményesebb lesz, hatékonyabb lesz a megkeresések eh, feldolgozása. Nagyon fontosak a szabályozott termékek piacra kerülés előtti vizsgálata, ez jelenti az éves eh, kapacitásnak 40%-át Egyelőre a bizottság vizsgálja, hogy eh, itt a díj, eh, díj ellenében nyújtott szolgáltatásoknak mi a kihatása. Minden esetre az biztos, hogy eh, fel kell tartani azt az alapvető szerepünket, és meg kell erősíteni azt az alapvető szerepünket, amelyet, amelyeket az, a közegészségügy terén betöltünk. 2012-2016-ra vonatkozik az a tudományos stratégia tervezet, amelyet az EFSZ elkészített. Ez egy kockázat alapú megközelítés, és elsősorban a munkánk prioritásainak a meghatározását illeti. Négy alapvető stratégiai célt tűzünk ki, a tudományos kiemelkedés, a tudományos munkánk színvonalának a továbbfejlesztése, Eh, az európai kockázat eh, ellenzési kapacitások optimalizálása, a kockázat ellenőrzési módszertanak fejlesztése és harmonizálása, illetve a kockázat ellenzési és kockázat monitorozási eh, tevékenységünk tudományos alapjának erősítése. Nos, továbbra is a meglévő eszközökön és a múlt béli tapasztalatokon építkezve haladunk előre. Fontos, hogy a tudományos megközelítésünk megőrizze maga függetlenségét, ugyanakkor magas színvonalú tudományos szakértőkre támaszkodhassunk. Fontos a szakértelem tehát. Ennek keretében egy műhely találkozót is szerveztünk itt, tavaly, itt múlt hónapban Brüsszelben. Nagyon fontos párbeszédet tartottunk egy nagy közönséggel, amely értékes visszajelzést adott és segített a végső politikáján kilakításában. E tekintetben szeretnék köszönet mondani Kartika Liotárnak, aki a kapcsolattartónk eh, az Európai Parlamenti Képviselők között. Eh, köszönjük, hogy ő zárta le felszólásával a találkozót. Mielőtt végre érnék ennek a felszólalásnak, szeretnék köszöntet mondani az önök eh, támogatásért, különösen a költségvetésünkért nagyon nehéz gazdasági és költségvetési időszakban Természetesen ezt mindannyian jól tudjuk. Egyúttal feltétlenül kell mondanom, hogy készen állok arra, hogy a válaszaikat meg, a kérdéseiket megválaszoljam e, az európai polgárok aggájainak és elvárásainak a e, támogatása, megválasztása érdekében. Köszönjük, hogy támogatják az efsa Ja, Köszönöm szépen, igazgató asszony, és ez asszony. Az ügynöksége kell, hogy kezelje a legérzékenyebb témákat, amik napirenden vannak a élelmezés és az egészségügy területén. Ez nyilván ezek olyan témakörök, amely mindenkit érdekelnek, és ami az E. coli járványnak a kitörését illeti. Ezzel is foglalkoztunk sokat. Foglalkoztunk a kommunikációs stratégiának a hiányosságaival itt az Európai Unióban azzal, hogy hány különböző szinten lehet riadót kiadni, és hogyan kell ezeket megfelelően koordinálni. Itt 3000 health claimről is szólt. Nagyon örülök, hogy ezek, ezeket aszerint szortírozzák, hogy melyek igazán fenntarthatóak, és melyek nem, melyek azok, amelyek információt, tájékoztatást tartalmaznak a fogyasztó számára, és melyek azok, amelyek megtévesztik a fogyasztókat. Ezzel úgy gondolom, hogy fontos szerepet játszott az EFSA, ami pedig a tudósoknak, a, az értékelőknek a függetlenségét illeti, ez egy állandó téma. hogy volt Brüsszelben egy szimpózium, ahol ezzel kapcsolatban kérdésekre válaszolhatott. Ez egy nagyon nyilván az EFSA-nak egy nagyon kényes értékelési feladat feladattal kell küzdenie, hiszen mindenkinek van egy előélete, egy életrajza, minden egyes szakértőnek volt már köze az iparág egyik vagy másik szereplőjével, még akkor is, hogyha most az EFSA-nak dolgozik. Nyilván az EFSA-nak dolgozva gondoskodnia kell arról, hogy ne legyen érdekkonfliktus. A kollégák részéről hozzászólási kérések érkeztek számosan. Én a bisphenol A-val kapcsolatban szeretnék feltenni eh, önnek egy kérdést. Ez is fölkerült a napirendre, miután a francia nemzetgyűlés ennek alkalmazását korlátozta. Nem tudom, hogy ennek az anyagnak az értékelésével mi a helyzet, és François Gostet kapja meg a bizottságból. Elsőként a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig örülünk annak, hogyha párbeszédet folytathatunk az igazgatóasszonynal és eh, mivel elnök úr is említette, én is eh, szerettem volna a bifenol áról eh, megszólalni. Többféle értékelés létezik, van egy európai, van egy francia határérték Franciaországban, és emiatt aggodalom volt többekben. Az a helyzet, hogy tudományosan Többféle vélemény létezik a dologról, és Franciaország ennek a behozatalát, kivételét és az élelmiszeripari felhasználását be akarja fagyasztani. A lakosság aggódik, mert azt hallani, hogy a bifenol A veszélyes lehet az ember számára, akár nagyon kis mennyiségben is. Két jelentést írtak nemrégiben Franciaországban erről, és a fogyasztó védelmi hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen az érzékeny személyek, a terhesek, a csecsemők védelmét meg kell valósítani. És szeretném öntől, az ön szájából hallani, hogy mit gondol ezekről a különböző véleményekről, európai szinten, illetve a Franciaországra vonatkoztatva. Nem lehetne a 27 tagállamot összehozni és egységes álláspontra jutni ezek tekintetében? Mert nagyon fontos lenne, hogy ilyen kérdésben az Európai Unió is állást foglaljon. Másodszorban az egészségügyel, egészségi mutatókkal kapcsolatos kijelentéseivel kapcsolatban. Nagyon szakszerű volt, amit hallottunk, de csak az iparról volt szó, és a fogyasztókról kevésbé. Nem szabad őket elfelejteni, hiszen a fogyasztóknak meg is kell érteniük azt, amilyen információt eljutatnak hozzájuk. És ha még több információt kapnak, az a veszély is ezzel együtt jár, ugye a vitaminokkal vagy az ásványanyag tartalommal kapcsolatban a fogyasztók, hogy most már végképp nem igazodnak ki a sok adat között. Köszönjük szépen, François Gostet. Um, thank you. Um... Meg, meg, A health claims ügyében a, az időtervet pontosítaná igazgató asszony? Mert ugye, ha jól értettem, akkor a komitológiai eljárás már karácsony előtt el fog kezdődni, és közben azt halljuk, hogy a 90%-át az úgynevezett health claimeknek a cégek visszautisítják, illetve a kölcsönös profilírozás kérdésében két évvel ezelőtt már egyszer leültünk erről, és Németország blokkolta az eljárást, a tanácsi döntést. Hogyan lehet az egészségügyi előnyöket feltüntető cégeket jobban szabályozni. Én is a bifenolról szólnék. Ugye nem csak a cumis üvegekben, hanem a bádog edényekben is van állítólag bifenol, és asszony említette a növényvédőszerekről szóló jelentést, és így csökkent ezeknek a mennyiségi Ez jó hír, de mi lenne, az eredmény, hogyha mindent összeadnának valóban. Ugyanis egyesektől azt hallom, hogy a számítások módszerét kikerülve egyesek többféle növényvédőszert alkalmaznak, hogy egyiknek se legyen az aránya magas. Hogyha az egyik növényvédőszer 40%-os arányban van jelen a másik 30%-os arányban, akkor a számítás módja miatt ezeknek az összeadott értéke senki számára nem derül ki. Márpedig ezzel a stratégiával sok cég él, a szereknek egy koktélját alkalmazzák, hogy egyiknek a határértékét se lépjék túl ugyanakkor. És ö, ugye elnök, vagy igazgató azt is tudja, hogy a GMO bizottságban néhány évvel ezelőtt egyszer már vitát folytattunk a genetikusan kezelt élelmiszerekről, és mit, mi, mi történt azóta, mit hajtottak végre azokból, és mi van akkor, hogyha az egyik ország, mint Franciaország egyik irányba akar menni, a többiek máshova. Elvileg önöknek lenne a hatásköre azt, hogy az, hogy az alkalmazást egységesítsék. Ugye most a közeljövőben is lesznek érzékeny döntések, és hogyan lehet például a méz kapcsán gyors döntést hozni, amikor ugye ellentmondó szakértői vélemények léteznek. Tehát ö, valóban teljesen függetlenné kéne tenni a génkezelt élelmiszerekkel kapcsolatban ö, igénybe vett szakértői tevékenységet. Köszönjük szépen! Péter Péterlére nézek, aki maga is méhész, és köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy kicsit jobb a kedvem, amióta az Európai Bíróság egyértelműen állást foglalt. A génkezelt organizmusok ügyében a mézzel kapcsolatban. Nekem más kérdésem van. Köszönöm az igazgatóasszonynak a beszámolót, és örülök, hogy a hatóság valóban kinőtte magát az egyik legfontosabb európai ügynökségé. Sok európai polgárhoz hasonlóan meggyőződésem, hogy a minőség és az egészség között szoros összefüggés van az élelmiszerek kapcsán, és ön beszélt, hogy ugye megkülönböztetjük a biológiai és a vegyi szennyezőanyagokat. Mi van a, az endemikus eljárásokkal az élelmiszeriparban? Mi van az étolajjal, amelyeknek a receptjei közül egyesek vitatottak? Aztán ugye Szlovéniában is ki kellett vonni a boltokból a, a magolajat, mert trifin találtak benne, és a finomított étolajokkal kapcsolatban nagyon sok vita zajlik. Szeretnénk tudni, hogy az Biztonsági ügynökség foglalkozik -e ezzel a kérdéssel, és milyen következtetésekre jutott. Illetve szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban adott önöknek megbízást a kutatásra. Köszönöm, Cannoni úrnak adom meg a szót. Eh, Presidente, grazie alla direttrice. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani igazgatóasszonynak az érdekes előadásáért. Üdvözöltük, hogy az EFSA-nak az egyik feladata abban állt, hogy foglalkozott az európai polgárok számára fontos ügyekkel. Én szeretnék most nagyon fontos jelenségekről szólni, és azokkal kapcsolatban kérdéseket feltenni. Nem csak a talaj és a légszennyezés eh, kell, hogy téma legyen, hanem az állatoknak és az élelmiszereknek a szennyezése is. Kelet Olaszországban és Észak Olaszországban. Ezek a szennyezések, ezek különböző hulladék égetőkből és cement gyárakból kerülnek bele az élelmiszerekbe. Arra, ugye ezeket a létesítményeket részben hulladékok égetésre használják, illetve cementgyárakról van szó, és van egy olyan cementgyár Treviso provinciában, Velence közelében, ahol az aromatikus, policiklikus szénhidrogéneknek a szintjét kétszeres értékben állapították meg, mint az törvényileg megvan engedve. Pont egy olyan területen, ahol nagyon sok szőlőkert található. Aztán egy másik területen azt írták az újságokba, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytattak le, és azt állapították meg, hogy a tyúkokban található dioxin mennyiség az a tízszeres az európai határérteknek. Egy másik helyen pedig PCP és dioxin ellenőrzéseket, poliklor bifenil ellenőrzéseket folytattak a tehén tejben, és 18 18 olyan helyet találtak, ahol olyan tejüzemet, alatt be kellett zárni, mert túllépték a határértéket. Aztán Pádua mellett azt tapasztalták, ott van egy ilyen regionális természetvédelmi park, park ott van egy cementgyár, őt azonban mezőgazdasági területek veszik körbe. Szeretném megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy hogy miért magasabbak a megengedett kibocsátási értékek a cementgyárak esetében, mint a hulladék égető létesítmények esetében. Akár négy-ötszörös nagyságú határérték is van, holott egy cementgyár adott esetben sokkal nagyobb szennyezést okoz, mint egy hulladék égető mű. Például van egy hely, ahol egy ahol üzembe helyeztek egy hulladék eh, égető művet, egy olyan helyet, ahol egy élelmiszeripari létesítmény található a közvetlen közelben. Beldében Rossi mellett is terveznek egy hulladék égető művet, itt nagyon sok biomasszát termelnek, és éppen ezért a polgárok nagyon aggódnak, hogy ez a hulladék égető mű hogyan fogja befolyásolni a mezőgazdasági tevékenységet. Tehát az európai Unió és a polgárok is lokális szinten nagyon nagy nehézségekkel küzdenek, nem látják pontosan, hogy eh, mik az adatok, nagyon nehezen jutnak eh, az információhoz. Eh, természetesen fontos lenne, hogy ezt biztosítsuk, és föl kell lépni a cement lobbival szemben, velük kell küzdeniük ugye a polgármestereknek, a helyi szintnek, nekik az ő érdekükben is megfelelő elemzéseket kell végrehajtani, és meg kell látni, hogy mik az eredmények. Például Fiaul mellett a dioxin szintet a tyúkokban egy magán célú ellenőrzés állapította meg. Szeretném tudni, hogy az EFSA nem, gondol -e, nem gondolkozik-e komolyan azzal kapcsolatban, hogy adott esetben egy tanulmányt rendeljen meg a cementgyáraknak és a hulladékégető műveknek a mezőgazdasági művelés alatt álló területekre gyakorolt hatásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a polgárokat és a fogyasztókat védje, hiszen csak így fogjuk, fogunk tudni megfelelő kér, válaszokat adni a polgárok kérdéseire, azoknak a polgároknak a kérdéseire, akik ebben a régióban élnek. Köszönöm szépen! Most Kriton Arsenis kap szót. It is uh, welcome and... Nos, üdvözöljük az EFSA képviselőjét. Gyakran azt tapasztaljuk ebben a teremben, hogy olyan témákat kell megvitatnunk, és olyan döntéseket kell meghoznunk, amelyeket nem kellene meghoznunk akkor, hogyha tudnánk, hogy az EFSA-nak egyértelmű független képviselői, elemzői vannak, és elvégzik rendesen a munkájukat. Más európai ügynökségek esetében is ez az eredmény, ez az effektus érvényesül. Nos, amikor Eh, amikor eh, tájékoztatták eh, az adott hatóság igazgatóságát arról, hogy van egy konfliktus, egy érdekkonfliktus, akkor személyi változások következtek be. Nos, ilyenkor azzal védekeztek, hogy az illetőnek az illetrajzából kimaradtak bizonyos adatok. Nos, én úgy gondolom, hogy torzítja a alkotást, hogyha olyan szervezetünk van, amely, amely fölött folyamatosan ott lebeg a gyanú árnyéka. Ennyire nehéz egyszerűen csak eh, kirúgni valakit, hogy amint van ö, eh, ö, eh, valóban bizonyíték arra, hogy hogy összeférhetetlenség forog fel? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Meg fogjuk kapni a válaszokat a kérdésekre erre is. Ugyanakkor az a benyomásom néha, hogy van egyfajta stratégia, ami ugye azt mondja, hogy Látjuk ugyan a problémákat, azt is látjuk, hogy az EFSA megoldotta őket, de mégis napirenden tartják, mint hogyha nem történt volna semmi. Tehát volt például egy tévéállomás, ami ezzel kimerítően foglalkozott, hogyha kívánja, akár erre a kérdésre is kitérhetünk, hiszen nyilván nem csak a problémákat kell felmutatnunk, hanem azt is tudomásul kell vennünk, hogyha a problémákat megoldják. Tehát ezzel kapcsolatban fogjuk hallani a válaszát. Richard Zéber a következő. Köszönöm jó, hogy tisztáztad ezt a helyzetet. Én is úgy gondolom, hogyha a szakértőknek a függetlenségével kapcsolatban probléma van, azt meg kell oldani, ugyanakkor azt is világosan kell látni kell, hogyha valaki az iparnak dolgozott egy ideig, az még nem jelenti azt, hogy ő képtelen függetlenné válni. Tehát nem szabad, hogy vakon nézzük ezeket a problémákat, hogyha egyszer valaki egy nem kormányzati szervezetnek dolgozott, akkor nyilvánvalóan ez sem garancia arra, hogy végtelenségig független lesz. Tehát az a lényeg, hogy átláthatóság legyen, az életrajzokban minden fontos releváns adat szerepeljen, és a érintett személynek garantálnia kell azt is, hogy tehát ígéretet kell tennie arra, hogy függetlenül végzi a tevékenységét. Egyfajta ilyen kollektív felelősséget, vagy öröklött bűnt, én nem tartok megfelelőnek. Azért, mert valaki egyszer valamilyen tevékenységet végzett, azért nem kell élete végéig bűnhödni, ez nem realisztikus. Azt is fontosnak tartom, hogy az EFSA és a ilyen szervezetek olyan embereket eh, alkalmazanak, akik eh, a gyakorlatból jönnek, az iparból jönnek, vagy az valamilyen nem kormányzati szervezettől, hiszen nekik van tapasztalatuk. És hát nyilván akkor velük szemben bizalommal kell viselkedni, és el kell fogadnunk, hogy adott esetben képesek arra, hogy a feladatukat függetlenül ellássák, úgyhogy úgy gondolom, hogy számunkra is biztosítékokkal kell szolgálni, Eh, hogy megfelelőek ezek az emberek, de nem lehet kizárni az iparnak a szereplőit a végtelenségig ebbe a tevékenységbe, csak azért, mert egyszer valamikor az iparnak dolgoznak. Ez nem felel meg nyilván a mi elvárásainak sem. Egy másik megjegyzésem, kérdésem az igazgató asszonyhoz, mik az önök fő tanulságai az E. coli baktérium a kapcsolatos járványból. Egyrészt hm, mi a helyzet az információk kezelésével, milyen ipari károkat okozott ez. Fontosnak tartanám azt, hogy az EFSA megfelelő tanulságokat vonjon le a tájékoztatási politikából, a nemzeti hatóságokkal való együttműködésből, hiszen itt hm, nem biztos adatokat hm, továbbítottak, hibás jelentések érkeztek, ez rendkívüli károkat okozott, anélkül, hogy hozzájárult volna a fogyasztó biztonságának növeléséhez. Tehát hogyan lehet biztosítani, hogy az információ kezelése megfelelő legyen, és egy harmadik kérdés, Brita már szólt róla, mi a helyzet a génmódosított szervezetekkel. Egyre azt hallom, hogy panaszkodnak, hogy az EFSA nem a teljes veszélyspektrumot kezeli, különösen ami a regionalitását eh, illeti a a hatásoknak, illetve, illetőleg a GM-oknak a hosszú távú hatásait illeti, ezekkel nem foglalkozik. Tehát hogyan tudják biztosítani azt, hogy a vizsgálat spektrumának szélessége lefedje a teljes Európai Uniót, és nem csak egy kis időbeni és térbeni szeletet ebből, hiszen ez is hozzájárulna a biztonsághoz. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Richard Széber, Sophie Okoni. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt asszony, Köszönöm, hogy eljött hozzánk. És sajnálatosnak tartom, hogy nem vagyunk mi itt többen képviselők, hogy egy kicsit szélesebb körül lehessen a vita. Így is persze sok témát felvetettünk, és ezekkel kapcsolatban két-három megjegyzésem lenne. A bifenolával kapcsolatban először is. Bisfenol. A bisphenol A veszélyességére vonatkozóan és arra, hogy mi a hatásmechanizmusa, nincsenek megbízható adataink. Annyit tudunk, hogy a bisphenol jelen van egyes élelmiszerekben, vagy jelen lehet, főleg azok felmelegítésekor megjelenhet. És a régóta hosszú ideig tárolt élelmiszerek közül, ha ezek közül valamelyiket beteszük a mikrohullámúba, akkor ott bisphenil A megjelenhet. És ennek kapcsán nem lenne érdemes azt kérni, követelni, hogy ezt a tényt tüntessék föl azokon az élelmiszereken, amelyek veszélyeztetettek. Tehát, hogy nem szabad őket mikrohullámokba melegíteni például. Rá kell írni a termékre, hogy ezt a terméket nem szabad mikrohullámúban vagy, vagy csak üveg edényben szabad melegíteni, mert egyébként belekerülhet a bisphenol A. Második kérdésem. Tehát, hogy lehetne ilyen kötelezettséget előírni. A kozmetikumokban az aszpártán jelenlétét nem mindig tüntetik föl, pedig ö, sokan azt mondják, hogy rákokozó anyag ez, ezzel a kérdéssel foglalkoznak? Hogy a kozmetikumokban az aszpártam jelenlétét szabályozzák? Vannak-e ezzel kapcsolatban tervek, eredmények, kutatások, felvetések? Harmadik, utolsó kérdésem a dioxinra vonatkozik. A dioxinok bizonyos termékekben, így élelmiszerekben is előfordulhatnak. Nálunk Svédországban ez különösen érzékeny téma, és egyes tagállamok sokkal szigorúbbak, mint mások, a dioxin tartalmat szigorúban szabályozzák. Nem eléggé átlátható tehát a rendszer, bizonyára tudja, de nem tudhatja a fogyasztó, nem egyformán tudhatja a fogyasztó az Európai Unióban, hogy egy adott termékben lehet-e, van-e dioxin. Igazgatóasszony, megadom ennek a válaszadás lehetőségét. Köszönöm a kérdéseket. Jó sok kérdést kaptam. Kezdjük akkor a bisfenolával. Erre vonatkozott ugyanis a legtöbb kérdés. Jelezni szeretném, hogy valóban ez egy nagyon vitatott kérdés. És jogosan mondják, hogy egyes újabb ö, publikációk szerint, például a francia népegészségügyi intézet adatai szerint, ez egy veszélyes anyag. Hasonló, illetve más tanulmányokat is ismerünk, és ezek között meglehetős eltérés mutatkozik, hiába tudományos, úgymond mindegyik. Ez a fő oka annak, hogy a WHO tavaly workshopot szervezett kifejezetten erről a témáról. Nagyon sok ország és a mi szervezetünk is meghívott volt, és ennek a konferenciának a következtetéseit tavaly év végén nyilvánosságra hozták, pontosabban idén tavasszal, és a következtetés az a következtetéssel az EFSA foglalkozik az EFSA panel keretén belül. Ami a francia népegészségügyi intézet jelentését illeti, ezt is behatóan tanulmányozzuk, és számunkra minden tudományos eredmény fontos, amely frissen kikerül a kutatói iskolákból, hiszen a kockázat értékelési munkánkat ezek nagyban segítik, és megváltoztathatják és előfordulhat, hogy akár a francia jelentés kapcsán újra gondoljuk hivatalos véleményünket a bisphenol A-val kapcsolatban, és az el fog térni az egy évvel ezelőttitől a tudományos eredmények tükrében. Ebben a pillanatban azonban nem tudom pontosan megmondani, hogy mit gondolunk a jelentésről, mert a feldolgozása még tart, ugye csak szeptember végén jelent meg. A panel dolgozik vele, és ugye itt két jelentésről van szó. Ezek céljukat tekintve nem kockázatelemzési jelentések. Tehát a mi fogalmaink szerint nem úgy közelítik meg a kérdést, ahogy mi szoktuk. Az egyik a francia nép biszfenola való érintkezéséről értekezik, a másik pedig egy, megint csak egy másik megközelítésű tudományos tanulmány tehát úgy látjuk jónak, hogy miközben el is olvassuk a jelentést, szorosan együttműködünk annak szerzőivel is, és megvitatjuk a hátterében álló ismereteket is. Az a célunk, hogy ezek alapján és más források alapján egy közös jelentést adjunk ki, amelyben leszögezzük majd velük együtt hogy mi az, amiben egyetértünk, és mi az, amiben nem, mi az, amit másképp fogalmaznánk, és mi az, amit ugyanúgy. Ez november végére zárul le ez a munka, és a közös jelentés még idén meg fog jelenni. Hivatkozással a francia jelentésre, illetve egyéb nagyon friss tudományos eredményekre naponta, szinten naponta tíz cikk jelenik meg a bisphenolról a világban, Ezeket mind-mind követjük, tehát csak azt akartam végül is elmondani, hogy nagyon komolyan veszük a problémát, a francia jelentést nem csak olvasjuk, hanem a szerzőivel konzultálunk, és azonnal publikáljuk azt, amit ezek alapján, illetve más források alapján végül is leszűrtünk. A bisphenol A-val kapcsolatban még annyit el kell mondanom, hogy az EU jogalkotás élelmiszer csomagolásra vonatkozó jogalkotás szempontjából, ha egyes anyagok migrálnak, tehát bekerülhetnek a csomagolásból magába az élelmiszerbe, akkor attól függően, hogy ennek van-e egészségkárosító hatása, vagy sincs, ennek a lehetőségét ajánlások formájában meg kell fogalmazni. Egyes csomagolásokon ezt már lehet is olvasni, tehát hogy az, hogy hogyan kell egy ételt használni, mondjuk felmelegíteni. Tehát egyfajta kockázat elemzés, mi is foglalkozunk, és a, a tájékoztatás, a csomagoláson megélő tájékoztatás tekintetében is gondolkodunk ezen. Ami az egyes élelmiszerek pozitív egészségügyi hatásait illeti, az úgynevezett health claimet, jelenleg már olyan méretű a jogalkotás és a tudományos háttér ezek mögött, amelynek mindaz a célja, hogy a fogyasztókat védje és bölcsebb döntéseket hozhassanak a vásárlók, hogy eh, nagyon nehéz ebben az óriási dzsungelben eligazodni, és az EFSA persze pont azon van, hogy ezt lehetővé tegye, és ö, eh, ö, eh, most már ott tartunk, hogy az ilyen pozitív kijelentések 80%-át el kell, hogy utasítsuk, mert továbbra is egyre több cég próbál olyasmit feltüntetni a csomagoláson, ami vagy nem igaz, vagy nem pontos, és ezért lenne arra szükség, hogy a bizottság végre jogalkotással egységesítse azokat a health claimeket, amelyek befogadhatóak, és amelyek hátterében konkrét vizsgálatoknak kell megtörténniük. Az EFSA-nál on hold. Uh, they are about 1,005 úgynevezett a botanical kategóriájú anyagok, 1200 különböző anyagot megvizsgáltunk, és, és nehéz lehet a végrehajtása az egységes szabályoknak. Mert ezek ugye részben orvosi felhasználású, részben élelmiszeripari felhasználású anyagok. A növényi anyagokra vonatkozóan ezért a bizottság azon van, hogy garantálja, hogy, hogy elkerülje a félreértéseket, a zavarokat a fogyasztó szempontjából. Tehát dolgozunk azon, hogy ezen termékkörre vonatkozóan érthető szabályozás szülessen. Ami a tápértéket illeti, nemrégiben kikértük a szakértők tanácsát, és a bizottság is felkért minket, hogy a tápértékre vonatkozó szabályokat, ezek alkalmazását segítsük, illetve ellenőrizzük az alkalmazásukat, és hozzunk létre egy olyan fogalmi kategóriát, mint a kosár, tehát az adatgyűjtés és a fogyasztói szokások alapján és ezen dolgozunk, tehát a tápértékre vonatkozóan a kosár elv alkalmazásával hamarosan jelentést teszünk majd a bizottságnak arról, hogy a címkéken feltüntetett pozitív egészségügyi hatások összességében hogyan érvényesülnek, vagy érvényesülnek-e. A növényvédőszerek ügyében a jelentésben, amelyeket önöknek előadtam, foglalkozunk a a maximum hátramaradt anyagmennyiség kérdésével, tehát hogy egy élelmiszerben mennyi növényvédőszer mutatható még ki. A fogyasztók szempontjából tényleg ez is fontos, amit a kolléga úr felvetett, hogy többféle növényvédőszer nyomai is felelhetők esetleg egy adott élelmiszerben. Az EFSA-nál azért azon dolgozunk, hogy tovább fejlesszük az erre vonatkozó kockázatelemzési metodikánkat, és figyelembe vegyük a kumulatív hatásokat is. Tehát nem csak anyagonként vizsgáljuk egy-egy növényvédőszer hatását az egészségre, hanem a növényvédőszer szerek szinergikus, mix-szerű hatását is vizsgáljuk. Erről már egyébként adtunk ki néhány iránymutatást és véleményt, és most egy komolyabb feladatba vágtuk a fejszénket. 2012 végére azt tervezzük, hogy a kumulatív kockázat elemzési metodikánkat véglegesítjük, és napi gyakorlattá tesszük. Ez egy nagyon bonyolult, tudományos munkát igénylő tevékenység, de ebbe keményen belefektettünk, és nemzetközi partnerekkel közösen együttműködünk, és azt ígérhetem, hogy jövő végére ez egy rutinszerű vizsgálattá válik majd. Ami a függetlenséget illeti, köszönöm azoknak, akik megemlítették, hogy az EFSA elismerték, hogy az EFSA ezen dolgozik, és már eredményeket is tudott felmutatni. Most annyit kívánok elmondani, hogy az érdek ütközésekre vonatkozó szabályainkat már tíz évvel ezelőtt bevezettük, és folyamatosan, 2007-ben pedig hát lökésszerűen javítottunk rajtuk, és minden évben felülvizsgáljuk őket. Legalább 300 olyan eset volt, amikor részben vagy teljesen kizártunk szakértőket a tanácsadói körünkből összeférhetetlenség miatt, és amikor paneleket állítunk össze nemzetközi szakértőkből, akkor mindig is, mindig ö, szűrjük őket, ö, be kell vallaniuk érdekeltségeiket, és csak ezután alkalmazzuk őket. 500 ilyen érdekeltségi nyilatkozatot gyűjtünk be évente. Fontos azonban azt is elmondani, hogy miközben tovább fejlesztjük és javítjuk a rendszert, és működik, továbbra is fontosnak tartjuk annak folyamatos felülvizsgálatát. És októberben egyébként éppen Brüsszelben volt egy workshop, ahol eldöntöttük, hogy a függetlenség nem pusztán ebből áll, hogy az érdekellentéteket ki kell mutatni és meg kell szüntetni. Ez csak egyik pillére a ennek a tevékenységnek, a függetlenség megállapításának. Egyéb nagyon sok és nagyon fontos aspektust is figyelembe kell venni ilyenkor. Amikor közös döntéseket hozunk, akkor a panel valamennyi tagjának, a munkacsoport valamennyi tagjának a screeningezését meg kell ejteni, ugyanis az összeférhetőség vizsgálata kollektív szinten is fontos, nem csak egyéni szinten. Különösen akkor, hogyha egy szervezet, mint mi is, folyamatosan ugye tudós kollégiumokkal működik együtt. És ha ugye valakinek az a benyomása, hogy valakinek valaki összeférhetetlenséggel küzdik, akkor az, az ő kizárásának a döntését is kollektíven kell kezelni. Erre külön metodikát dolgoztunk ki, a függetlenség vizsgálata és a tudományosság címmel. Hiszen az elfogult tudományos tanács rossz, de az is rossz, hogyha nem eléggé átlátható a rendszer, amelyel ezt megpróbáljuk kizárni. Tehát látható, transzparens rendszerben vagyunk valamennyien érdekeltek. Nem mindegy az sem, hogy hogyan gyűjtjük az adatokat. Már az adatgyűjtés szintjén is előfordulhat elfogultság. Ezért új metodika kidolgozásán dolgozunk, és elismerjük azt, hogy néha vannak olyan esetek, amikor egyes panegyeink függetlenségét tényleg kétségbe vonják, éppen ezért szerveztük ezt az októberi alkalmat, amely szerintem fontos mérföldkő volt abból a szempontból, hogy honnan hova jutunk el. A civil szervezeteket bevontuk, az ipart bevontuk, a legfontosabb szereplőket, a nemzeti élelmiszer biztonsági hatóságokat és a tudós közösséget is a függetlenségről szóló vitába. Tehát azon vagyunk, hogy ennek a workshopnak az eredményeit, következtetéseit majd közzétegyük. Ez a folyamat ugye múlt hónapban kezdődött. Figyelembe vesszük az ott elhangzottakat az új policy kialakítása során és a végrehajtási szabályok kialakítása során is. Decemberben a Management Board elé kerül majd a dolog. Ami pedig a személyzetet illeti erre vonatkozóan is specifikus szabályok léteznek, hogy hát nem csak a külső szakértőkre vonatkoznak ilyen érdek összefonódásra vonatkozó szabályok, hanem a belső staffre is, amikor felveszünk valakit az EFSA-hoz, vagy amikor elmegy az EFSA-tól, akkor is történik ilyen vizsgálat. Mindez persze összhangban, összhangban az eljárási szabályzattal. Továbbá mindig elvárjuk a vezetőinktől is, hogy évente kitöltsenek egy éves függetlenségi nyilatkozatot, ha úgy tetszik, amelyet a felső vezetők ellenőriznek, és még a potenciális érdek összeférhetetlenségi helyzeteket is megpróbáljuk kiszűrni. Mert ugye előfordul, hogy valaki éveken át nálunk dolgozott, aztán vagy meghosszabbítjuk a szerződését, vagy nem, és aki tőlünk elmegy, arra vonatkozóan is azokra vonatkozóan is kell, hogy legyenek olyan szabályok, amelyek például rájuk vonatkoztatva titoktartási követelményeket írnak elő, hogy nehogy felhasználják esetleg haszonszerzés céljából a nálunk szerzett részben bizalmas információkat. És ezzel egyes iparágokat mondjuk előnyös helyzetbe hozzanak. Konkrét példa is van erre. Nemrégiben az epsz tól elmentek és elmentek az iparba, és velük szemben nagyon szigorú feltételeket szabtunk, hogy a mi staffünkkel, mi szakértőinkkel semmilyen további kapcsolatot nem tarthattak, és amennyire csak lehetséges, az új tevékenységük és a régi tevékenységük közötti összeférhetetlenséget megpróbáljuk a magunk részéről kiszűrni lényegében a kulcskifejezés, tehát az, hogy naponta teszünk lépéseket, rendszeresen felülvizsgáljuk politikáinkat, és új politikát fogunk bevezetni, amely a meglévő szabályokra fog építeni, azonban felhasználja az elmúlt évek tapasztalatait. Ami az e illeti, mik a tanulságok? Nos, úgy gondolom, hogy nagyon sok tanulságot meg lehet fogalmazni. Elsősorban is azt, hogy ez az incidens, ahogy korábban erről már beszéltem, megmutatta, hogy igazunk volt, amikor felkészültünk arra, hogy ilyenfajta válságok felüthetik a csúnya fejüket, és nem csak, hogy válságkezelő eljárásaik voltak, hanem a tagállami szervezetekből hálózatokat hoztunk létre, ezek a e, szervezetek adatokat gyűjtöttek. E, válságos időszakban nem lehet már eredményesen adatot gyűjteni, ezt korábban kell felépíteni az adatbázist, és így próbára tudtuk tenni a válságkezelő képességeinket, amelyeket egyébként a tagállami szervezetekkel és a bizottsággal együtt évente gyakorlatok során is próbára teszünk. Ez azonban éles helyzet volt. Nos, van egy kifejezés, emerging issues, fölmerülő ügyek, szó sincs arról, hogy ne tudtunk volna az elkoliről. Európának már volt tapasztalata korábban is az elkoli járványok kitörésével kapcsolatban sajnos. Azonban megmutatja ez az ügy azt, hogy fontos, és így tud pontosan az EFSA eh, pozitív módon hozzájárulni az Európai Unió rendszeréhez, ahelyett, hogy egyszerűen csak eh, duplikálná 27 tagállam refeszítéseit. Tehát továbbra is építenünk kell az adatbázisunkra, a eh, tagállami élelmiszerbiztonsági hivatalokkal kialakított hálózat együttműködésünkre annak érdekében, hogy jobban elébe mehessünk az ügyeknek, jobban eh, előre láthassunk a jövőbe, hol merülhetnek fel ilyen jellegű problémák. Azt is megtanultuk, hogy a betűmagok és a csírák, eh, emberi fogyasztásra szánt eh, magok és csírák előállítása az élelmiszerláncban olyan terület, ahol nyilvánvalóan kockázatok merülhetnek fel, és jobban kell ezeket a kockázatokat a jövőben kezelnünk. Ezért, ahogy említettem korábban is, egy kockázat felmérési rendszeren dolgozunk, amely konkrét, vagy gyakorlaton dolgozunk, amely pontosan ezt a termékcsoportot vizsgálja, és ennek alapján talán a bizottság számára bizonyos szabályrendszer tudunk meghatározni, amely e, ezen a területen felmerülő fogat tudja kezelni jövőben. Aspartam. Nos, az aspartammal kapcsolatban dolgozunk. E, már a munkaprogramunkon szerepült ez, szerepelt ez 2000 2008-ban is nagyon sok aggályt fogalmaztak meg az aszpartammal kapcsolatban, azonban új adatok is fölmerültek. Az Európai Bizottság ezért megkért bennünket arra, hogy az aszpartam kockázatfelmérését csináljuk meg előre. Ezért teljes eh, aspartam kockázatfelmérés fogunk elvégezni, és ezt remélhetőleg jövő év végéig be tudjuk fejezni. Amit elkezdtünk az az, hogy eh, kiadtunk egy felkérést eh, az adatgyűjtésre, több mint 600 tudományos tanulmányt kaptunk, ezek egy része publikálásra került korábban, és másrészt nem és ki fogjuk adni, meg fogjuk jelentetni ezeket az adatokat, azt követően, hogy a bizottsággal leegyeztettük, hogy ez lehetséges. Az összes felhasznált adatot, nyilván, adatot nyilvánosságra fogjuk hozni, amelyet felhasználunk abban, hogy az aszpartammal kapcsolatos kockázatvizsgálatot elvégezzük majd. Erre november-decemberben sor kerül, ezt követően egy munkacsoportot fogunk létrehozni az élelmiszer adatékanyagokkal foglalkozó panelunk tagjaiból. Természetesen meg fogjuk vizsgálni itt is az összeférhetetlenségi ügyeket, olyanak érdekében, hogy meg tudjuk alapozni a, ebbe a munkacsoportba vetett közbizalmat. Majd ezt követően szeretnénk tudósokat bevonni a későbbiekben a munkacsoport és a panel munkája alapján. Tehát nyilvános egyeztetést szeretnénk majd a véleménytervezetünkkel kapcsolatban, E, már jövő év elején, tavasszal, esetleg nyárbein, ezzel mutatva, hogy e, igenis neki megyünk egy ilyen nagyon kérdéses, tudományos témának is e, bátran és lendülettel. Így úgy gondolom, hogy lesz időnk arra, hogy széles körben egyeztessünk a tudományos közösséggel. Dioxinok, ez volt az utolsó felvetés. Ha csak el nem felejtettem valamit. Jó, persze a mézről is beszélnünk kell majd. Köszönöm. Nos, a dioxinnal kapcsolatban nagyon sok kérdés volt, különösen bizonyos termékek fertőzése miatt nem csak dioxinok, hanem a PCB-k jelenléte is kimutatásra került Észak-Itáliában, például Észak-Olaszországban. Nos, először is nagyon világos és egyértelmű dioxin kockázat csökkentő intézkedések vannak életben a dioxinek, mint tudjuk, dioxinok, mint tudjuk, karcinogének, rákkeltő hatásúak, és azok az élelmiszerek, amelyek a maximális megengedett engedélynél eltűrt mennyiségnél többet tartalmaznak, ott a tagállamoknak vissza kell hívni az adott terméket a piacról a fogyasztók védelme érdekében. Az EFSA részéről monitoring tevékenységet folytatunk, azt az adatbázist használjuk, amelyet a tagállamok gyűjtenek össze, a 27 tagállam gyűjti össze az adatokat. Mi ezekre építünk, ezt mindet összegyűjtjük, ugyanis olyan tagállami szintű felügyeleti és monitoring rendszerünk van, amely évente jelentést ad közzé a fertőzés szintjéről az élelmiszerekben, mind az élelmiszerekben, mind a takarmányokban ami a dioxinokat illeti. Nagyon fontos munka ez. Meggyőződésem, hogy abban is segít, hogy eh, jobban lássuk, tudatosabbak legyünk a tekintetben, hogy hol tartunk ebben a problémában. Ez egy olyan szennyezőanyag, amely folyamatosan jelen van, eh, ezért ennek megfelelő megközelítésre van szükség. A helyzet jobb, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt volt, különösen azért, mert nagyon sok intézkedés megvalósításra került sor. Nyilvánvalóan bizonyos vegyi anyagok ipari szintű felhasználásával kapcsolatos korlátozások miatt. Itt nem az élelmiszeriparban, hanem általában az iparban korlátozták bizonyos anyagok, forrásanyagok eh, alkalmazását. És figyeljük folyamatosan az élelmiszerben a dioxin szintet. Olyan ügy ez tehát, hívom fel a figyelmüket ismét, amelyről rendszeresen beszámolunk, és amelyet a bizottság és a tagállamok rendszeresen felhasználnak a helyzet javítról. Ami a mézetileg A bizottság az Európai Bíróság eh, döntését követően eh, megkért bennünket, hogy gondoljuk át, hogy eh, szerintünk a bizonyos polleneket tartalmazó mézek biztonságosnak tekinthetőek-e, vagy nem. E, a hagyományos kukoricához képest bizonyos kukorica változatok pollenjére van itt szó. E, azt tapasztaltuk a kérelmező által benyújtott adatokban, hogyha nem is mondhatjuk ki, hogy a pollen, e, ez, ez a pollen ez biztonságos, azt mondhatjuk, hogy nincs további egészségügyi kockázata a hagyományos kukorica pollenhez képest, ennek a MON 18-as jelzetű kukorica polanyének. Tehát a jövőben e, nyilván nem védjük ezt el, de azt gondoljuk, hogy további követelmények lesznek a kéremezőkkel szemben, a tekintetben, hogy mennyi pollen lehet a mézben. A bírasági döntés itt fontos, és nyilvánvalóan alapvetően majd a teljes mértékben meg kell majd néznünk azt, hogy az EFSA tevékenységre mennyire hat ez ki. Eh, remélem, hogy semmit nem felejtettem el, de természetesen szívesen visszatérek bármely témára. Elnök, köszönöm. A következő napi rendi pontot elhalasz, ugye elmarad, ezért ötig eh, már tulajdonképpen nincs mit csinálnunk, ezért lehetne itt akár egy második kérdéskör is, hogyha valakinek kérdései vannak, és meg is adom a szót eh, direttrice, ho sentito la sua risposta. Mm, devo... probléma che avevo illustrato era relativo. Igazgató asszony, azt vettem ki az elmondásából, hogy az általam bemutatott eh, regionális problémák, ahol ugye növények, különböző növényeket termesztenek, állatokat eh, nevelnek, eh, ott ezek a problémák fennállnak, és az itt a nem kormányzati szervek által feltetett problémák tényleg fennállnak. Az elemzések azt mutatják, hogy a PCB-k és más káros anyagok belekerülnek sajnos az állattenyésztés és növénytermesztés során az élelmiszerekbe. Itt egyértelműen azt láthattuk, hogy a égető művektől és cementgyárakból származó kibocsátásokra vezethető vissza ez a szennyezés. Volt három olyan létesítmény is, amely csak néhány kilométer távolságra volt a mezőgazdasági területről, és rendkívüli hatást gyakorolt az ott folyó növénytermesztésre. Így tehát a növényekben található károsanyag szint az megnövekedett, és vannak olyan ö, hulladékégető művek, cementgyárak, amelyek adott esetben már 60 éve működnek mezőgazdasági terület mellett, mi a helyzet ezekkel? Sajnos azt láthattuk, az eddigi elemzések nem abszolút értékeket mutattak ki a károsanyag eh, tartalommal kapcsolatban, hanem eh, csak arányokat mutattak, és nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a káros anyagnak a mennyisége az élelmiszerekben. Mindannyian tudjuk, hogy az európai jogszabályok és a tagállami jogszabályok is eh, nem, nem feltétlen tiltják meg a környezetszennyezés, hanem azt tiltják, hogy a környezetszennyezés mérdék egy bizonyos szint fölé emelkedjen. Ez is hozzájárul a jelenlegi problémákhoz. Nem véletlen az, hogy újra és újra azt láthatjuk, hogy szennyezés történik Európa legkülönbözőbb pontjain. A kérdésem az lenne, hogy nem gondolja el, hogy az EFSA az ön ügynöksége egy specifikus eh, tanulmányt eh, készítethetne, kifejezetten olyan régiókra vonatkozóan, ahol cementgyárak működnek. Mivel még van időnk, egy további kérdést is szeretnék föltenni. Én olyan helyről érkezem, ahol proszekót termesztenek, szőlő kertek vannak, és onnan exportálnak egész Európába, sőt, akár az egész világra. Ez egy rendkívül rentábilis, jövedelmező mezőgazdasági tevé, tevékenység, és a eh, Treviso melletti domvidéken ez nagy, nagyon jó megélhetés jelent. A peszticidek eh, témájához kapcsolódva azt kell elmondanunk, hogy eh, a jelenlegi jogszabályok bizonyos határértékig egész konkrét peszticideknek az alkalmazását engedik meg, a gazdálkodók egyéni, védekezi, egyéni védő eh, felszerelést használnak. Sokszor, amikor kimennek a szőlőhegyre, akkor űrhajós <laughs> ruhába öltözve láthatjuk őket, amikor fölöttük elhúz a permetező repülőgép vagy eh, eh, vagy helikopter. Ugyanakkor, azt, ugyanakkor az ott élő polgárok nem rendelkeznek ilyen egyéni védőfelszereléssel, ők tehát ki vannak téve a szőlőhegyen kipermetezett peszticidek eh, rákkeltő hatásának. A rákkeltő anyagok adott esetben általános iskolák és játszóterek területére is leszorodnak, tehát azt láthatjuk, hogy a gazdálkodók azok gondoskodnak a védelemről, de az egyszerű polgároknak a védelméről senki sem gondoskodik. Itt, nem, itt tehát nem csak élelmiszer biztonsági kérdésről van szó. Proszekával ugye bort gyártanak, és éppen ezért az emberek egyre inkább aggódnak ennek az anyagnak a felhasználása miatt. Olyan területről érkezem, ahol a rák miatt elhalálozások száma az egyre, évről évre csökken, ugyanakkor a rákkal kapcsolatos megbetegedések száma az nő. Esetleg ezzel kapcsolatban állást tudna foglalni, hiszen számunkra mindig általában a polgárok védelme a fontos. Just a comment, if I recall the regulation... Ha jól emlékszem a rendeletre, akkor már most is tiltjuk a, az iskolák és egyéb érzé, érzékeny intézmények közelében a permetezést. De hadd válaszoljon az igazgató asszony, illetve először még hallgassunk meg további kérdéseket, és aztán adom meg neki ezt. Eh, Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt, amit eh, elhangzott de hát azt látjuk, hogy például az aszpartam esetében nincsenek megfelelő védekező módszerek. 600 tanulmány készült már, de nincsenek megfelelő módszerek. Mit tegyünk? Várjuk azt, hogy további tanulmányokat hozzanak nyilvánosságra, vagy esetleg teszteket folytatnak le, de hát ezek nem változtatnak azon, hogy a polgárok továbbra is fogyasztanak aszpartamot a plénum már szavazott erről a kérdésről, és a tagállamoknak most megvan a lehetőségük eh, arra, hogy megfelelő szimbólumokkal, jelzésekkel lássák el az élelmiszereket, eh, azokat, amelyek kalóriaszegények. Tehát eh, támogathatjuk az élelmiszerellátási láncban az olyan termékeknek a megjelölését, amelyek ugyan kalóriaszegények, de specifikus édesítőszereket tartalmaznak, amelyek adott esetben az egészségre káros hatásokra is járnak. Például az aszpartal. Például az aszpartam. Én itt a bizottságban már elmondtam, hogy botrányosnak tartom, hogy az ilyen termékeket továbbra is eh, reklámozzák, azonban sajnos a többség máshogy döntött. Itt volt például a Coca-Cola Light-nak, vagy a Coca-Cola Coca-Cola Zero-nak az esete. E, Ezen rajta van, hogy terhesek és 0-3 éves csecsemők e, nem fogyaszthatják Ugyan igaz, hogy a tagállamoknak megfelelő jelzéssel eh, van lehetőségük ellátni ezeket eh, a termékeket, de azért itt vigyáznunk kell, meg kell oldanunk a további egyigészségügyi kockázatokat, ugyanis ezeknek a kalorészegény eh, élelmiszereknek, italoknak a fogyasztása nagyon is elterjedt dolog. Ami pedig a növényvédőszereket illeti, hogyan folytatják le a élelmiszerek esetében a növényvédőszerekkel való kontaminációval kapcsolatos ellenőrzéseket. Vannak olyan szőlészek, gazdálkodók, akik különböző növényvédőszereket alkalmaznak szőlőtermezés esetén. Egy alternatíva az lenne, hogy ezeket a termékeket ezeket a termékeket, amiket kezeltek, nem fogyasztanak megfelelő ideig. De Tudjuk, hogy például eh, Kínában rendkívül elterjedt a igaz, igencsak veszélyes növényvédőszerekkel való kezelés. Mit teszünk ezeknek a termékeknek az ellenőrzése érdekében itt Európában? Olaszországban a hamisított, eh, vagy utánzott, után eh, hamisított termékek esetében azt láthattuk, hogy a hamisított termékeknek a 40%-a Kínából érkezik és csak 60%-a érinti az Olaszországból érkező termékeket. Tehát az a kérdés, hogy Rotterdamban, Amsterdamban és más európai nagyvárosokban az áru beérkezésekor milyen ellenőrzéseket folytatnak le, és mit tudhatunk meg arról, hogy a bizottság mit tervez a problémadása érdekében, akkor, hogyha az élelmiszerekben dioxint találnak. Természetesen tudjuk, hogy minden égési folyamat, még akkor is, hogyha nem fejlődik ott füst, dioxinoknak a kibocsátásához vezet, és itt a különböző fa hulladéknak, pelletnek az égetését, azt támogatjuk, ezeknek, hogyha, hogyha kisméretűek, akkor nincs is szükségük semmilyen füst elszívásra. Tehát támogatjuk ezeket a létesítményeket, amelyek ugyan kevés dioxint bocsátanak ki, de, van, de, ugyan, de ezeknek a száma rendkívül nagy, és a hatásuk összeadódik. A bizottság az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket be fogja szüntetni, vagy sem, ezt nem tudjuk. Azt mondta a bizottság, hogy nincsen probléma eh, a méz esetében a génmódosított kukorica pollenjével való szennyezés tekintetében úgy gondolom, hogy itt a, a bírósággal együtt kellene egy közös megoldást találnunk arra, hogy hogyan nyújtunk kártérítést. Tehát úgy gondolom, hogy itt ez a probléma nincsen rendesen megoldva. Valaki itt téved, vagy a bíróság, vagy önök tévednek, vagy a bizottság. Konkrét, eh, pro, konkrét megoldásokat kell javasolni, nem csak a problémákat felmutatni. Chemical engineering. Nos, nem könnyű kérdés ez, amikor eh, vegymérnöknek tanultam, akkor eh, egy jelentést készítettünk a dioszin kibocsátásokról, és ezer, ezeres nagyságrendű különbségek voltak attól függően, hogy ki állítja elő, milyen módon. Nálunk Svédországban egy kisvárosban a legnagyobb a kibocsátás, a dioszin kibocsátás, ahol nem hatékony fatüzelési rendszereket használnak a faluban, a kisvárosban, túlnyomó többségben. Ott a legnagyobb a lakossági kibocsátás miatt a dioxin. Kárhányz akartál szót kérni, nem? Jó. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, először is azzal kezdeném, amit a múltban előfordult fertő, ö, szennyezési ügyekkel kapcsolatban tudunk mondani, ugye ipari létesítmények közelében, ez lehet dioxin, lehet más vegyi anyag is. Nos, a kérdéssel kapcsolatban az első kommentárom az lenne, hogy ezek a szabályozott szennyező anyagok olyan kategóriát képviselnek, amelyek kapcsán ugye az Európai Unió meghatározta a maximum szinteket, hogyha a termék ezeket a szinteket nem teljesíti, akkor nem forgalomba hozható. Ez az első megjegyzésem. Aztán a másik vonalkozás, amelyet a kérdése fölvet, az azzal függ össze, hogy lehetnek olyan területek, például a régi e, ipartelepek közelében, ahol korábban nem volt olyan jó környezetvédelem, mint amilyen ma van, hiszen úgy gondolom, hogy eh, azért sokat javult a helyzet, hiszen megkérték az, iparákat, az ipar, ipart általában, hogy eh, megfelelő szűröket, filtereket alkalmazzanak, különösen a gyár közelében lévő területek védelme érdekében. Nos, lehetséges, hogy korábban voltak olyan e, kibocsátók, amelyek környezetében magasabb szintek e, találhatók mai napig, és itt vannak, e, ez megjelent a termékekben is természetesen, de úgy gondolom, hogy ez nem tartozik e, a mandátumunk hatáskörébe, ez nem kockázatkezelés, ezt a helyi, regionális szinten lehet kezelni. Nehéz kérdések ezek persze, de a régi gyárak, adott esetben már nem működő gyárak közelében szennyezett lehet a talaj, ennek ellenére ott folyik tovább a szaros magatartás vagy a mezőgazdaság, ott bizony fölmerülhet a szennyezés szint, magas szintje miatt a probléma, a e szennyezés magas szintje, amit ugye örököltek korábbi időszakokból, megjelenhet az élelmiszerbe, azonban ez nem olyan téma föltétlenül, amely az EFSA hatáskörbe tartozhat, természetesen egyértelmű, hogy a törvényben meghatározott maximális elvárásokat teljesíteni kell, és e felett őrködünk is. Ha jól értem a kérdést, amely konkrét gyakorlati eljárásokra vonatkozott, például a Prosecco termelő borászatra, Nos, itt ugye a permetezés olyan eh, módon eh, hajtódhat végre, tehát elképzelhető, hogy olyan módon hagyják végre a permetezést, hogy azt a terület közelében élő területeket és embereket befolyásolja. Nos, amikor eh, növényvédő anyagokról beszélünk, akkor nem csak azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van ennek a fogyasztóra, hanem azt is, hogy a, például a gazdaságban dolgozókra hát, milyen módon hat, illetve milyen módon hatnak ezek az anyagok azokra a lakosokra, akik a permetezés területek közelében vagy azon élnek. Ez fontos része a munkánknak. E, ennek az vizsgálatnak az eredményei aztán kockázatkezelési intézkedések formájában e, hasznosulnak e, és ennek alapján születnek meg a jó mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó javaslataink. Hogy ne hasson a permetezés negatívan azoknak az életére, egészségére, akik a környéken élnek. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen pontosan ez volt a kérdés, de én így értettem, hogyha pontosítani kell, akkor szívesen visszatérek a témára. Az aszpartammal kapcsolatban, lehet, hogy nem fogalmaztam világosan, 600 tanulmányt kaptunk, amelyeket fel fogunk dolgozni. El fogjuk végezni a kockázatfelmérést, mi legalábbis így nevezzük. Ez fontos része a munkánknak. Nyilvánvaló az időbe fog terükelni, telni, hiszen szeretnénk bevonni a tudományos kutatói közösséget minden Európában, minden Európán kívül, hiszen tudjuk, mennyire vitatott kérdés ez. Én nem mondanám azt, hogy ez egy sürgősségi ügy. Korábban említettem az mm, első felszállásomban, hogy sok témában fontos, hogy egy adott eh, zónózisra, vagy vegyi, eh, vagy élelmiszer fertőzésre figyeljünk oda, mert ami nagyon aktuális. Itt ebben az ügyben nincs sürgősség, fontos ügy ez, és jó kell megcsinálni, jó kell megoldani, de érdemes azt a pár hónapot rá szánni, eh, ami, ami ahhoz kell, hogy a lehető legszélesebb tudományos körben tudjunk egyeztetni. Ami a harmadik országokból származó állatok által hordozott fertőzéseket illeti, itt eh, fontos az EFSA számára, hogy rendszeresen a bizottság felkérésére adjunk tudományos tanácsot azokra a növényi kártevőkre, amelyek ugye a növényekártevők felmérésének a peer review-ját illeti. Fontos, hogy akár az élelmiszert növények, akár a környezetvédelem szempontjából fontos növények esetében legyen ilyen tevékenység, de itt a bizottságnak és a tagállamnak is feladata, hogy biztosítsák, hogy a joganyagban felsorolt növényi kártevők esetében az EU területére behozott növények ne képviseljenek semmiféle kockázatot, azon ne hazzanak be olyan organizmusokat, amelyek kockázatot jelenthetnek. De ez megint csak kockázatkezelési ügy a bizottság és a tagállamok közös tevékenysége részeként. Elnök, köszönöm szépen! Karl Heinz úgy gondolom, hogy most valójában már fel akar szólalni a korábbiakhoz képest. Nos, én máskor is már túl lassú voltam, de egy teljesen más jellegű kérdést tennék föl, amiről talán meg eddig nem esett szó. Ezt a egyeztetői tárgyalások során hallottam. Újra és újra azt hallom az iparban érdekeltektől, hogy az EFSA a tudományos bizottságaiban eh, morgolódnak amiatt, hogy nagyon sok olyan tudós van, aki magánérdekek szolgálatában áll. Ezzel kapcsolatban volt egy időben egy kampány is. Most megoldották ezt a problémát, vagy már útban van valamilyen megoldás, úgy tudom, hogy még most is van egy s más olyan eset, ami feldolgozás alatt áll. Hát, ha ezzel kapcsolatban egy rövid választ kaphatnék, hálás lennék. Yes, we, we brought up the question on conflict of... Az érdek össze egyeztethetetlenség kérdését már felvetettük, de érdekelne, hogy önök, ön igazgatóasszony mit tehetnek a növényvédőszerek kapcsán, Ha a kockázatelemzési módszer nem jó vagy nem jól használják, nem eléggé a fogyasztó szempontjából, akkor önnek van kompetenciája, hogy ilyen alapon korlátozza ezeknek a jelenlétét az élelmiszerekben? Hiányzó információ alapján? Nos, az a tény, hogy dolgozunk ezen a témán, és ahogy mondtam, jövőre legkésőbb publikálunk is, és alkalmazunk is majd egy metodikát, amelyel javítani fogjuk a kockázatelemzések hatékonyságát és a növényvédőszerek hatásának összetett hatását a fogyasztó, a lakosság szempontjából. Nos, ez a tény szerintem válasz erre a kérdésre. Sok anyagot publikálunk egyébként most is folyamatosan is a növényvédőszerekről. És az egyik eh, pont ezzel a, ezzel a kérdéssel foglalkozó anyagot pedig jövőre fogjuk eh, kiadni, tehát a kockázatelemzés összetettségéről szól. Elmondanám még hogy nyilván ez itt az európai parlamenti képviselőket azért is foglalkoztatja, mert a polgárokat is foglalkoztatja, ezért azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy javítsa tovább a növényvédőszerekre vonatkozó kockázatelemzési módszereit maga is, és ott is készül egy erre vonatkozó dokumentum. Ami a az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat illeti, ezzel fontos foglalkozni. Minden alkalommal, hogy ha hozzánk befut egy kérdés, vagy panasz, vagy ö, kételj, akár csak egy potenciális összeférhetetlenségi esetről az alkalmazottaink kapcsán, akkor arra mindig részletesen válaszolunk. Nem sikerül mindig meggyőzni a feltevőt, de mindig igyekszünk arra, hogy azon, hogy hogy komolyan vegyük ezeket a felvetéseket. Nekünk is fontos ez. Köszönöm szépen. Azt hiszem, erről majd jövőre is kell beszélnünk. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, igazgatóasszony. Sok sikert kívánok önnek, és akkor ezzel a napi pontot lezárjuk. Ahogy pedig már korábban elhangzott, mivel 5 órakor tudjuk csak kezdeni a következő pont vitáját, hiszen a felelős személyek csak 5-re jönnek, ezért 5 óráig szünetet rendelek el.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

Okay, uh, let's start again, because it's an interesting subject. Hát akkor kezdjük el, nagyon érdekes a témánk. Itt van Dan Jürgensen, a jelentéstevőnk, a módosít, um, ugye a vegyi anyagok mindig is a kedvenc témám, úgyhogy csapjunk bele a veszélyes vegyi anyagok kivitelés behozatala című anyagba, amely egy átdolgozás. Köszönöm, ennek úr, hagyj egy kis háttérinformációt az úgynevezett PIK eh, szabályzat, a Rotterdami konvenciót eh, helyezi hatályba. Ennek az a lényege, hogy a felek eh, közötti vegyi anyag kereskedelmet szabályozza, amikor a konvenció valamelyik aláíró fel a másiknak szállít anyagokat. Nos, olyan mechanizmus ez, amely arról szólt, hogy korábban az importáló szervezettől, országból kellett információkat beszerezni. A Rotterdami Egyezmény harmadik bekezdése, harmadik mellékletet tartalmazta ezeknek a listáját. Olyan vegyanyagokra van szó, amelyeket környezetvédelmi egészségügyi okokból betű, vagy súlyosan korlátozták bizonyos felek. Ez volt a háttér, hogyha megnézzük a bizottsági eh, javaslatot, akkor néhány szóban beszélnék arról, hogy melyek a technikai jellegű vonatkozások, ezek nem túl vitatottak, és aztán inkább a politikai kérdésekre térnék rá, ahol eh, kicsit más az elképzelésem, a véleményem, mint a bizottsági. Nézzük melyek a technikai eh, kérdések. A bizottság tisztázni szeretne bizonyos definíciókat, meghatározásokat annak érdekében, hogy az anyagot más Európai uniós rendeletekkel összehangolja. A PIK rendelet így megfelelne, összeegyeztethető lenne a rendelet eredeti elkészítését óta született anyagokkal. Azt hiszem, hogy ennek értelme van. E, a kollégáknak lehetnek további technikai megjegyzései, amelyeket ebben az összefüggésben felvethetnek. E, ez e, szerintem rendben is lenne, de személy szerint én nem tudok mást felvetni. Ezen kívül az EK-t, az Európai Vegyi Anyag Ügynökséget is bevonjuk. Ennek is értelme van szerintem. Tudjuk, hogy Helsinki-ben magas szintű szakértelem áll rendelkezésre, és nem látom okát annak, hogy miért ne vigyük előre a PIK ügyet is ebből a szempontból. Hogyha megnézzük a politikai vonatkozásokat azonban, úgy gondolom, hogy itt a legproblémásabb része a bizottság javaslatának az, hogy a bizottság arra tett javaslatot, hogy a rendeletnek a lényegét gyöngítse. Ez az előzetes eh, hozzájárulási eljárás. Eh, a, a, ugye, ha 60 napon belül nem kapnak információt, eh, akkor erre különleges szabályok vonatkoznak, a bizottság javaslata szerint e, a 14-es e, cikkhez tennének némi szöveget, mi szerint az exportőrök exportálhatnák ezt az anyagot, hogyha hogyha az elmúlt öt évben került sor ennek az anyagnak a importálására az adott országba, és nem e, került sor engedélyeztetési eh, vagy nyilvántartási, nyilvántartásba vételi listázási eljárásra, akkor szabadon eh, eh, importálható, exportálható ez az anyag. Tehát akkor is sor kerülhet így az anyag mozgásra, hogyha nem volt szabályozás. A bizottság szerint ez szükséges, mert az anyagok 30%-a ebbe a kategóriába esik, ugyanis az anyagok 30%-ánál nem mehetne tovább minden a maga útján, hogyha túlságosan szigorú lenne a szabályozás. Én úgy gondolom, hogy ez valójában nem túl jó ötlet. Ha megnézzük, hogy mely vegyi anyagokról van szó, ezek az egyes függelék, egyes, kettes, hármas részében vannak, ezek vagy betiltott anyagok, vagy nagyon korlátozott anyagok az Európai Unióban. Úgy gondoltuk, hogy ezeket vagy megbetiltjuk ezeknek a használatát, vagy korlátozzuk használatukat. Nem látom, hogy kereskedelmi okokból miért eh, eh, kell lehetővé tennünk ezeknek az anyagoknak a derogációját. Hogyha az adott ország 60 napon belül nem reagál, annak lehet más oka is. A bizottság szerint Néha az adott ország azért nem reagál, mert nem érzi azt, hogy neki válaszolnia kell, nem érzi ezt kötelességének másrészt. Mások is lehet ennek, lehet, hogy nincsenek adminisztratív forrásaik, nincs rá emberük. Ez nyilván nem jelenti földétlenül azt, hogy egyébként simán megengednék az anyagnak a behozatalát. Ha megnézzük az ENSZ hivatalos számait, azt látjuk beszélések szerint, hogy évente 47 ezer ember húny el, majdnem 50 ezer ember húny el ilyen anyagok eredményeként. Ezen kívül természetesen sok, ennél sokkal több ember is súlyos életveszélyes betegségeket, például különböző rák formákat szenved el annak eh, a következtében, hogy kockázatos vegyi anyagokat használnak. Ez a szám egyértelművé teszi, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy az embereket védjük ezekben az országokban. Szó se lehet arról, hogy eh, kereskedelmi okokból eh, ezt elhanyagoljuk, ezt a felelősséget. Nyilvánvaló, hogy az emberi egészség és a környezet védelme az, amit az egyezménynek védenie kell, és egyiket sem védjük a kettő közül azzal, hogyha további derogációkat teszünk lehetővé. Tehát úgy gondolom, hogy pont az ellenkező irányba kell menetelnünk, erősítenünk kell a szabályzatot abban az értelemben, a rendeletet abban az értelemben, hogy nehezebb legyen derogációt kérni és kapni, abban az esetben, hogyha nagyon kockázatos, nagyon veszélyes anyagokról van szó. Azt elismerem és tudomásul veszem, hogy lehetnek eh, különleges esetek, amikor azt látjuk, hogy szükség van a derogációra, azonban ezt nem lehet általánosan megadni eh, egy egész eh, hát, anyag kategóriára. A második meglehetősen átpolitizált téma az az, hogy a bizottság úgy érvel, hogy a bizottság képviselhesse csak az Európai Uniót ebben az ügyben. Nos, hogyha a rendeletet csak kereskedelmi jellegű jogalapra helyezzük ennek, akkor van is értelme, hiszen az Európai Uniót kifelé csak a bizottság képviselheti kereskedelmi ügyekben. Ugyanakkor ennek az anyagnak nem csak kereskedelmi, hanem környezetvédelmi jogalapja is van. Ezt nem én találtam ki, ezt 2006-ban eh, a bíróság egyértelművé tette. Ráadásul ez egy közös kompetencia a tagállamok és az Európai Unió között, ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó gondolat, hogy mind az Európai Unió, mind a tagállamok közösen felelősséggel tartozzanak, közös felelősséggel tartozzanak az Európai Unió képviseletében ez ügyben. A lényeget összefoglalva tehát a legfontosabb ügy az, hogy eh, megengedjük ki az exportőröknek azt, hogyha 60 napon belül, vagy egy bizonyos időn belül nem kapnak választ, akkor egyszerűen exportálják az anyagot, amennyiben föl bizonyítani tudják, hogy ezt az anyagot egyébként az adott országban korábban az elmúlt öt évben már exportálták, annélkül, hogy különösebb eljárásra került volna sor. Nos, úgy gondolom, hogy ez a derogáció nem jó, erősítenünk kell az anyagot úgy, hogy nehezebb legyen derogációt szerezni. Elnök, köszönöm szépen. Richard helyettesíti eh, McKennis eh, eh, árnyékjelentéstevőt, igaz? Köszönöm szépen, elnök úr. Megint kolléga nem tud itt lenni, éppen ezért megkérti az álláspontját, illetve a mi frakciónk álláspontját ezzel a javaslattal kapcsolatban adjam elő. Dan Jörgensennel és az ő elemzésével, jelentés tervezetével nagy részében egyetértek, különösen azokkal a részekkel, amelyek azzal foglalkoznak, hogy hogyan kell bevonni a tagállamokat, illetőleg a jogalappal mi a helyzet. Ez úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, úgy gondolom, hogy a bizottság mellett a tagállamoknak is a jövőben itt feladatuk kell, hogy legyen, hiszen itt megosztott kompetenciáról van szó, ami pedig a kompetenciáknak az átadását jelenti a közös kutatóhelyről az EK-ra. Hát ez is egy logikus dolog, és ez a kornak a hívószava, ami pedig a Lisszaboni szerződés szerinti kiegészítéseket illeti ezeket is teljes mértékben támogatjuk. Ugyanakkor Jörgenzer kollégát szeretnénk megkérni arra, hogy kicsit pontosabban elemezze még azokat az okokat, amelyek arra indították a bizottságot, hogy ezeket a kivételeket, derogációkat megfogalmazza egyrésztről. Itt a prior consentről van szó, ami ugye nem időben érkezik meg, hogy ez esetleg egy ok lenne nyilvánvalóan eh, gondoskodni kell arról, hogy az importálásra kerülő vegyi anyagokat megfelelően regisztrálják, de úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatának az alapja eh, az részben megalapozott. Itt meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudjuk általánosságban korlátok közé szorítani eh, ennek a lehetőségnek a használatát. Talán ezzel kapcsolatban az eszmecsere még további kritériumokat is megfogalmazhat. Hogyha tehát nincsen meg az előzetes hozzájárulás időben, akkor hogyan lehetséges eh, mégiscsak az importnak, illetve az exportnak eh, a korlátozása, ha nem is a teljes tilalma, ami a kettős standardeket eh, illeti. Ezeknek a bevonását nem javasoljuk, hogyha egy vegyi anyag a közösségben engedélyezve van, és megfelelő feldolgozás alatt állhat, akkor is biztosítani kell, hogy a harmadik országban megfeleljenek a feltételeknek, de nem szabad, hogy ez plusz követelményeket támaszon a saját iparunkkal szembe, tehát itt biztosítanunk kell, hogy a gazdaságossági szempontok, okok is legyenek, amikor korlátozásokról beszélünk, illetve tilalomról, nem szabad, hogy itt hátrány szenvedjen az ipar. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos eh, megnézni a harmadik országokat, azt, hogy hogyan bánnak a vegyi anyagokkal, és hogy és tőlük egy, egy szigorúbb eljárásmódot kell követelnünk, de csak akkor, hogyha ugyanilyen szigorú nálunk is az eljárásmód. Ezek tehát a kritikus pontok, ami véleményünk szerint. Egyébként Dán Jörgensen által módosított bizottsági javaslat javaslatot a továbbiakban is meg kell vitatnunk, főként azt, hogy hogyan tudjuk a kivételeknek, derogációnak az alkalmazását a lehető legkisebbre szorítani. Thank you very much. Köszönjük. Holger Kramer következik, mint árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az előttem szóló is elmondta, nekem sincs eh, ehhez hozzáfűzni valóm lényegileg a lényegi részei a bizottsági javaslatnak jók, azok a kiigazgatások, amelyek szükségesek, és intézkedések és ezek az bevonása, ez mind-mind logikus dolog, és a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítás is. Tehát ezeket nem is akarom megismételni. Ugyanakkor óvnék attól, hogy ezt a dossziét túlpolitizáljuk. A hétvégén a kollégával összeültünk, Zibe kollégával, és a PIK eljárástól, eljárástól való eljárástól való eltérés olyan szűken van definiálva, hogy, hogy ez nem biztos, hogy így jó. Jörgensen kolléga hivatkozott az ENSZ egy tanulmányára, amely ugye azt mondja, hogy 24 ezer ember hal meg évente, 47 ezer ember, mert ö, vegyi anyagok közvetlenül egészségkárosodást okoznak neki. Tehát szerintük ezt azért általánosabban kéne megfogalmazni, és fordítva megfogalmazni a kérdést, hogy hányan halnak meg olyan, amiatt, hogy alultápláltak és éheznek, mert nincsenek növényvédőszerek. Tehát ezt a szempontot is vegyük figyelembe, és ne vigyük ideológiai szintre a vegyi anyagokról szóló vitát, ne politizáljuk ezt túl mert hát fordítva is lehetne kérdezni. Richard Zébert is elmondta, hogy itt a gyakorlatiassága fontos, hogy a, a mechanizmusok működjenek, és ha be, hogyha az EU becsukja a kaput, akkor más előállítók, más gyártók fognak kopogtatni. Tehát óvatosan körültekintően kell eljárni, hogy, hogy átveszünk-e itt minden feltételt, amit az általános ide vonatkozó jogszabályok tartalmaznak. És arról sem tartok sokat, hogy a jogalapról vitatkozzunk, és a legjobb normákról, mert ez csak tovább bonyolítaná és növelné a bürokratikus eljárásokat. Tehát az ALDA nevében azt mondjuk, hogy a bizottsági javaslat jó, egy meglévő nagy joganyagot alkalmaz, pontosít a, az új kihívásokhoz, és ezzel nincs több tennivalónk szerintünk, nem kell politikai vitát folytatni erről. Következő felszólalónk Anna Rose, aztán talán Hugh Garling. Köszönöm, elnök úr! Valóban szeretnék megszólalni, sőt, egy kicsit közleményt is előadni. Köszönjük a jelentéstevőnek a jelentést. A 2008-as eredeti rendelet szövegét, ötös cikkét módosítja. Osztjuk azt a véleményét, hogy a tagállamoknak fenn kell tartaniuk saját kompetenciáikat a Rotterdam Egyezmény alkalmazása során. A kolléganőm Rose Light üdvözli a bizottsági javaslatot, és a PIK rendelet újra írását is üdvözli, hogy azon belül a CLP rendelettel való célokat közös definíciók megfogalmazásával segítik. Nagyra értékeli a bizottság erőfeszítéseit, hogy az explicit konszenzus fogalmát, vagy explicit be, beleegyezés fogalmát bevezeti a 47-es szik kapcsán, ugyanakkor elfogadja azt, hogy ehhez további vitákra van szükség, és további felülvizsgálatra. Azonban, mint társjogalkotó, a parlament ö, nem ö, tehát a parlament nem kívánt el, kíván ellenmondani a Rotterdami Egyezmény fő céljának, vagyis hogy csökkenteni kell a bürokráciát. Tehát egyetértünk. Köszönjük. Most pedig, most magam is a zöldek árnyék előadóként szólok föl, nem mint elnök. Köszönjük mi is az előadónak a szöveget, nagyon jó a szöveg, és tetszik az a javaslata is, hogy megerősítse a rendeletet, és kizárja azt, hogy további kivételek előtt nyíljon meg az út. Tehát jó az a logika, de nem jó az a logika, hogyha korábban valami már forgalomban hozták, akkor a jövőben is forgalomban hozható. Akkor az exportőrök azt fogják mondani, hogy jó, akkor a konkurenciát bitállították, én meg addig csinálom, ameddig akarom. Ez így nem megfelelő kritérium. Az egész fő gondolat az a rendelet mögött, hogy előzetes és tudatos hozzájárulás történjék, és az administratív kapacitás is meglegyen arra, hogy egy vegyanyaggal kapcsolatban érdemi döntéseket tudjon hozni egy tagállam. És tudatosan beleegyezen, ne úgy, hogy automatizmusként átveszi azt, mert korábban sem volt baj. Tehát jó ez a fajta új logika, és és a bibliai logika is, hogy ne tégy olyat mással, amit magaddal nem tennél, tehát nincsen újabb derogációkra szükség, maradjon meg a prior informed consent logikája, és ne szaporítsuk a derogációkat. Ezt mondom árnyék jelentéstevőként, ugyanakkor nem látok más felszólalási igényt. Milyen Hansen itt van? Akkor még azt azt is Schumacher készült, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Hansen kolléga nevében szólok most föl szólok most föl. Köszönjük Dani Ergenszennek, hogy ilyen gyorsan elkészítette a jelentést. Támogatjuk a legtöbb kijelentését és a bizottság rikász törekvését is. Nem akarom elvenni önöktől az időt, de egy nagyon vitatott bekezdésről el kell, hogy mondjam a kollégám véleményét, a járásra vonatkozóan. A mi véleményünk szerint a rendelet már kellően, túlzottan, tehát túl megy a Rotterdami Egyezményben foglaltokon, és a prior consent, és a 43 helyett a 160 anyag előírása túlzás. Leszeretném szögezni továbbá, hogy ez a törvény újraírás szerintünk úgy kéne, hogy történjen, hogy a 2008-as egyensúlyt egyik irányba sem mozdítja el a vegyi anyag gyártók és a, a környezetvédők és fogyasztóvédők közötti egyensúlyt a korábbi arányban meg kell őrizni, szerintünk. Ugye csak három éve tart a végrehajtás, tehát még nincs igazán komoly múltja és nincsenek adataink arról, hogy a részleteket megvizsgálhatnánk a végrehajtásról. A Lisszaboni szerződés megváltoztatása sok, mindent, sok minden eljárást felülírt, tehát most útközben vagyunk, de érdemes lenne talán a 14-es cikkben foglaltakat a 2008-as egyensúly tükrében újra megvizsgálni, hogy működik-e még, azt érjük el vele, amit akarunk. Ugye az esetek 30%-ában az erőfeszítések ellenére a bizottság részéről, vagy a nemzeti hatóságok erőfeszítései ellenére nem kapunk választ az importáló országtól a felhívása. Néha hónapos, néha éves késéssel kapjuk csak meg azt. Tehát ezt kéne inkább kideríteni, hogy ez miért van így szerintünk gyakran kapacitás hiány egyszerűen azok, ok, de a Rotterdami Egyezmény kapcsán eh, egyesek eh, kiderítették, hogy a válaszadásra való készségtelenség, készség meg nem léte részben arra vezethető vissza, hogy egyes országok nem is értik, hogy hogyan kéne alkalmazni az egyezményt, még azt sem tudják, hogy a konvenció mely vegyi anyagcsoportokat fedi le igazán, és melyeket nem. Tehát nem egyszerűen arról van hogy szó, hogy a fejlődő országokat eh, védjük, hanem az európai exportőrökre rovunk túlzott terheket, anélkül, hogy ennek bármilyen pozitív hatása lenne. Tehát ezért mondjuk azt, hogy azt a 2008-ban elért egyensúlyt fenn kéne tartani. Tehát továbbra is fenn kell tartani az exportok lehetőségét, még hogyha korlátokkal is, és csak időlegesen szabad korlátozni azt, akkor, hogyha konkrét dokumentálható bizonyíték van arra vonatkozóan hivatalos forrásokból, hogy a vegyi anyagot importálták, és az utóbbi öt évben nem jogszerűen alkalmazták, és nem történt ezzel kapcsolatban semmilyen ellenintézkedés ilyen esetekben szabadna csak az exportőröket eltiltani az exporttól, és akkor is csak időlegesen, és arra kötelezni őket, hogy ezt az időt arra használják föl, hogy egyrészt tisztázzák a helyzetet, másrészt új eljárásokat vezessenek be. Tehát mi a korlátozásokat csak nagyon feltételes esetben engednénk meg, és mondom, nem szeretnénk, a felborulna 2008-ban megteremtett egyensúly. Röviden még két módosítóról kell szólnom. Úgy gondoljuk, hogy félreértés történt a külső képviseletek kapcsán. Itt az, első, az ötös cikk első bekezdése mondja ki ezt. A külső képviseletek a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Unióról szerződés alkalmazása alá esnek, alkalmazásáról szóló szerződés alá esnek, és itt szerintem egyszerűen rossz a hivatkozás. A szabályok világosak, hogy a tagállamok különböző módokon képviseltethetik magukat. Szerintem, ha törölnénk ezt, akkor egyszerűen oldanánk meg a problémát, és a, a joghézagot, illetve a jogütközéseket kiküszöbölnénk eleve. Jörgenszen úr nem tért ki rá, ezért röviden elmondanám még, hogy a négyes módosítóval bajunk van, az előadó talán saját szendéka ellenére a fejlődő országok védelme kapcsán szerintünk olyasmit fogalmaz meg, amely az EU-tól csak egy notifikációt kapnának az importőr országok, és ez azt jelenteni, hogy az importáló ország nem rendelkezni információval arról, hogy a különböző anyagok mixe hogyan jelenik meg és mikor az importált tételekben. Tehát itt a nyilvántartás szerepére szeretnénk rámutatni. Köszönjük ezzel együtt az előadónak, és előre is köszönjük azt, hogyha befogadja a javaslatainkat. Köszönjük szépen, Sumacher asszony! Most akkor az előadónak adom vissza a szót. Mielőtt a végső megjegyzéseim elhangoznának, először is hagy mondjam a négyes módosítással kapcsolatban, hogy ezt vizsgáljuk, és gondolom ezt részletesebben is megbeszélhetjük. Valószínűleg igaza van önnek, és vissza fogom vonni ezt a módosítót. Ami az előzetes egyeztetést hozzájárulást illeti, ön azt mondja, hogy valószínűleg igazam van, hogy bizonyos országok azért nem válaszolnak, mert nincs rá kapacitásuk. Nos, ezzel ön azt is mondja, hogy ha mi igen mondok az ön javaslatára, akkor olyan helyzet alakul ki, amelyben az Európai Unió elkezd vegyi anyagokat, olyan vegyi anyagokat exportálni, amelyeket vagy betiltottunk, vagy korlátoztunk olyan országokba, amelyeknek egyszerűen nincs kapacitása ezt, ezeket az anyagokat ellenőrizni, vagy ezekről nyilatkozni. Nincs igazam? I think we cannot Nos, úgy gondolom, hogy eh, nem eh, eh, következtethetünk arra, hogy egy másik ország miért nem válaszol. Azonban az általános válasz mindig az, hogy nincs adminisztratív kapacitásuk. Nyilván vannak koncepcionális különbségek megközelítésben, hogy a saját, szeretnénk-e, hogy a saját standardjainknak megfelelő módon exportáljunk harmadik országokba, vagy bízzuk rá a harmadik országokra a döntést. Itt a PIK rendelet úgy gondolom, hogy úgy működik, hogy lényegében a harmadik ország szabályozza, hogy hogy akarja a saját vegyények piacát irányítani, és szerintem ezt így is kéne hagyni. Ezen kívül a PIK rendeletet nem csak egy elszigetett rendeletként kell tekinteni, hanem figyelni kell arra, hogy harmadik országok vegyi anyag ellenőrzési rendszereit erősítenünk kell. A nemzetközi vegyi anyag ellenőrzési együttműködés folyamatban van, ennek megfelelő ülések kerülnek meg rendezésre nemzetközi szinten, és a konvencióhoz további vegyi anyagokat fognak még besorolni. Ennek köszönöm szépen, tisztában vagyok azzal, hogy a bizottság nagyon sok jó dolgot csinál ezekben az ügyekben, ezért is gondolom, hogy forcsa egy kicsit hogy most talán rossz irányba mozdulunk el, ne felejtsük el, hogy miről is van szó. Nem azt mondjuk, mint amit szerintem néhány korábbi felszólaló sejtetett, nevezetesen, hogy azt szeretnénk, hogyha az európai vegyi anyag előállítók és exportőrök olyan helyzetbe kerüljenek, amely rosszabb helyzet, mint esetleg versenytársaiké. Valójában azt mondjuk, hogy nem exportálhatnak olyan anyagokat, amelynek a felhasználata már tiltva van, vagy korlátozva van az Európai Unióban, és erre nem lehet az a kifogásuk, hogy de hát mások exportálják. Nos, hogyha az adott országokban ezeknek az anyagoknak a használata engedélyezett, regisztrálva vannak, stb., akkor megtehetik, azonban nem engedhetjük meg nekik azt, hogy eh, ugyanilyen szabályozás a célországban nincsen, de más is exportált már oda anyagot. Mi a Rotterdami Egyezménynek a fő célja? Az emberi egészség és környezet védelme. Eh, nos, ezt a vonatkozást meg kell erősítenünk egyeteműen, és ebben az irányba kell mozognunk. Ezzel együtt köszönetet szeretnénk mondani az árnyékjelentéstőnek, különösen azért, mert támogatta a véleményemet a technikai jellegű ügyekben, és az eka eh, kapcsán is, az eka kapcsán is. Eh, úgy gondolom, hogy meg fogjuk találni megfelelő megfogalmazást, eh, de azt el kell mondanom, hogy nem fogok eltérni az alapvető véleményemtől, ami továbbra is az, hogy úgy gondolom, hogy erősítenünk kell a rendeletet, azaz nehezebbé kell tennünk a derogáció megszerzését, és nem az ellentekező irányba kell elmasíroznunk. very much for the effort and the engagement in this important topic. Nos, köszönöm szépen, nagyon fontos vélemény volt ez, és köszönöm az elkötelezettségét úgy gondolom, hogy november 15-e eh, megfelelő határidő lesz a módosítók benyújtásához. Nos, kedves kollégák, akkor tartottuk magunkat az időtervünkhez, éppen ezért örülök, hogy a klímavédelemért felelős biztos asszony Konyi Hédegárdot üdvözölhetjük itt a szakbizottságunkban, munkatársaival együtt. az ENSZ éghajlatvédelmi konferenciának következő fordulója néhány hét múlva lesz, és néhány hét múlva várjuk a bizottságnak 2012-es munkatervét is, illetőleg csak kevés hét van hátra az emissziókereskedelmi jogszabályunk hatályba lépéséig a légiközlekedést illetően. Tehát nagyon sok érdekes téma van, amely ennek a szakbizottságnak a tagjait érdeke, érdekli Legutóbb pedig volt egy említésre méltó washingtoni döntés, az európai jogszabálynak egy Washington intézmény általi elutasítását arrogánsnak tartottam, mert azt várjuk, hogy mások is betartsák a mi szabályainkat, hogyha ők elvárják tőlünk, hogy mi betartsuk az ő szabályokat, és ignoránsnak tartottam, mert úgy gondolom, hogy a légi közlekedésnek a káros anyag kibocsátásban egyre nagyobb a részaránya. Voltak itt különböző nyilatkozatok, levelek, más szakterületekért felelős kollégák részéről is, ők is azt mondták, hogy a légi kereskedelemben megkérdőjelezhető az emisszió kereskedelemnek a szerepe. Nem tudom, hogy mindannyian egyesülve állunk a mögött, amit egyszer elhatároztunk. Éppen ezért érdeklődése várom, hogy ezzel kapcsolatban hogyan foglal állást. Üdvözlöm Önt, biztos asszony, és meg is adom Önnek a szót. Köszönöm szépen, jó lejnál, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. I think the chair has already és szeretném meg, szeretnék beszélni nem csak a Dublini konferenciáról, hanem a munkaprogramunkról is, illetve a régi közlekedésre kapcsolatos aspektusokról is. Meggyőződésem, hogy a munkaprogramunkban nagyon sok hasznos tanácsukat sikerült beépítenünk, és az ezévi munka program idei megvalósításáról és a jövő évéről is fogok szólni, amit kedden fogunk egyébként véglegesíteni és elfogadni. Barozó elnök úr az Európai Unió állapotáról szóló beszédében kiemelte, hogy mennyire fontos a klímaváltozás elleni harc. Valóban egyik kulcs prioritása a jelenlegi bizottságnak ez, hiszen azt mondta konkrétan Beruzó úr, hogy az új technológiák, a zöld technológiák alkalmazásától várhatjuk leginkább az új munkahelyek teremtését is, tehát a zöld és a növekedés egymást nem kizáró fogalmak, sőt egymást erősítők. És Buzek elnök úr is ugyanilyen értelemben nyilatkozott, elmondta, hogy a költségvetés hozzáigazítása elengedhetetlen ebből a szempontból. Tehát Idén a klímaváltozási program fő prioritásai a 2015-ös roadmap értelmében ugye a, a, a költségvetésben a környezetvédelmi szempontok mainstreamesítését feltételezik, és idén ez a feladatunk. És a Chris Davis jelentés kapcsán is készülünk a parlamenti megjegyzésekkel együtt, a Durbani konferenciára. Sok formális és informális tárgyalást lefolytatunk arról, hogy hogyan lehetne maximalizálni energiahatékonysági céljaink megvalósulási esélyeit a 2020-as célok tükrében. A általános költségvetési keretről szóló közleményével a bizottság úgy döntött, hogy jelentősen felgyorsítja az EU költségvetésen belül a zöld és a klímaváltozási célok mainstreamingesítését. Gyakorlatilag 25%-a a költségvetésnek valamilyen módon hivatkozni fog majd ezekre a feladatokra. Ez egy erős politikai üzenet, amely összhangban van azzal, hogy ezt prioritásként kezeljük a 2020-as stratégiában, és azt is, hogy az alacsony színkibocsátású gazdaságra való átállásunk céljából be kell zárni a, a, a különbséget, csökkenteni kell a különbséget a mezőgazdasági és a strukturális alapok céljai között, mert gyakran egymásnak ellentmondóak ezek. Az energiahatékonysági, megújuló energiaforrás használó ö, célok, a zöldítési célok jobban összhangban hozandók egymással, hiszen amikor infrastruktúrális eh, javaslatok születnek, akkor minden ilyen infrastruktúrának nagyon fontos, komoly hatása lehet a közlekedésre, a vízi utakra, és egyszerűen nem lehet automatikusan támogatni az autópályaépítést például, anélkül, hogy erre a szempontra figyelemmel lennénk. A tagállamoknak is eljuttattuk egyébként, és az Európai Parlamentnek is nyilván, azt a közleményünket, amelyben a Fuel Policy Directive, vagyis az üzemanyagokról szóló irányelv átültetésének az időtervét képzeljük. Önök foglalkoztak ezzel az anyaggal, egyenként is, és szakbizottságként is, és a parlament a, a, az üvegházgázak kapcsán ö, is támogatja a koherens megközelítést, amely az érték alapú megközelítés, ö, a palaolaj és az egyéb energiaforrások tekintetében. A tagállamoknak azonban még mielőtt előjönnének a javaslataikkal, felül kell vizsgálniuk ezt a szöveget. A fuel quality az a az üzemanyag minőségről szóló irány végrehajtása tekintetében a bio üzemanyagok vonatkozó javaslat átültetése sokat késett, de most éppen ezért azon gondolkodunk, hogy meg történjen az átültetés. Az elnök felszólítja a felszólalót, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, ha lehetséges. Tehát dolgozunk ezen, és azt reméljük, hogy hamarosan, még idén konkrét eredményekkel szolgálhatunk, konkrét javaslattal. Röviden szólnék a közlekedéssel kapcsolatos helyzetről az ITS-en belül. Amint tudják, a tagállamok a tanácsban múlt héten elfogadtak egy nem kötelező érvényű nyilatkozatot, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tartózkodjanak nem EU központú légitársaságok szerepeltetéséből az ETS rendszerben. E, ebben semmi újdonság nincs. Ha a klímaváltozási szempontból nézzük ezt, akkor azt látjuk, hogy a tanács képtelen megegyezni, még, még, még vitatkozni is ezekről a témákról, és főleg azon gondolkodnak, hogy mit ne tegyenek, és nem azon, hogy mit tegyenek, tehát nem is akarnak megegyezni egymással. A, az ellenzői a, a dolognak az érveiket előadták, és a, amikor a bizottság és a parlament a tanácssal közösen elfogadta a jogalkotást, akkor pedig még többsége volt a dolognak. Most azt látjuk, hogy az USA és más harmadik országok 2005 óta tett erőfeszítései ö, nem sokat változtak, ugyanakkor a határidő sokkal közelebb jött hozzánk, és mégsem léptünk. Tehát nagyban ez annak köszönhető, hogy a lobbik nagyon sikeresek, és a légiközlekedés lobbiai a legerősebbek talán a világban. És érveik ezzel együtt gyengék, legalitásuk is megkérdőjelezhető. Október 6-ai tanácsülés egyértelműen megmutatta, hogy nem igaz, hogy a Chicagói Egyezményt sértené az EU jogalkotás, az sem igaz, hogy a, a, nem vagyunk összhangben az ICAO szabályozással. Az sem igaz, hogy területünkön kívül akarunk rendelkezni valamiről, és az sem igaz, hogy ez adójellegű intézkedés. Tehát pontokról pontokra meg lehet cáfolni azt, amit állítanak. Az előzetes vélemény, tehát egyértelműen támogatta azt, amit az Európai Unió akart. Amikor az ICAO ellenállását most látjuk, akkor ö, azt és látjuk, hogy az ICAO szakértői is ugyanerre a következtetésre kell, hogy jussanak. Már 2004-ben is ez volt a helyzet. Az ICAO azt mondta, hogy jó lenne az ETS, az emissziókereskedelem, ugyanakkor halogatja, halogatja, halogatja, és azt mondja, hogy maximum regionális szinten lehet ezt bevezetni. Nagy, sok történelmi lehetőséget elmulasztottunk, itt lenne már az ideje annak, mivel az érvek minket támogatnak, hogy megtörténjen az átállás. Már évek óta beszélünk erről, már megvan a joganyag is, úgyhogy most már a közlekedési és a köz- környezeti tanács dolga lenne, hogy felmérje, hogy hol tartunk, és végre támogassa ezt a kezdeményezést. Múlt héten az ICAO-ban kiderült, hogy a tagállamok, az európai tagállamok most már képviselik az európai véleményt külső fórumokon is, csak még nem képesek mégsem egymással megegyezni a tanácsban. Tehát az Európai Unió és a bizottság eltökélt, amellett, hogy a globális megoldásokat keresve a harmadik országokra vonatkozóan is döntsünk. Mással sem foglalkozom az utóbbi hetekben, és mégsem hallok semmi új érvelést, és semmi olyan ellenérvet nem hallok, ami a globális megoldás melletti érveket bármilyen módon aláásná. Néhány dolgot szólnék még a 2012-es fő prioritásokról. Először is szeretnénk időben és jól bevezetni a klíma és energiacsomagot. Fő prioritásaink az ITS e harmadik fázisának bevezetése 2013-ban, másodszorban pedig több kezdeményezéssel fogunk élni a Climate Action-en belül, EU szinten, a Kász és Densz jogszabályok feltétlenül szükségesek, hogy a közlekedési kibocsátásokat szabályozni lehessen. A hajó közlekedés kibocsátásaival is globális fellépésre szólítunk föl, és egy javaslat kidolgozása zajlik nálunk még idén, ez ki fog jönni, száz százalékig összhangban azzal, amit önök ezzel kapcsolatban korábban elmondtak utolsó harmadik ülésünk, a Panel of Stakeholders ülés is leszögezte, hogy ez a dolog jól halad előre. Felül akarjuk vizsgálni az FKS rendeletet, amely a költséghatékony kibocsátás korlátozásról szól. Jövőre fontos célunk lesz az is, hogy előkészítsük az EU adaptáció stratégiáját 2013-ra. Vonatkozóan az olasz-francia kollégák tükrében annak, amit ezen országokban láttunk az utóbbi időben, ezt támogatni fogják. Végül, de nem utolsó sorban ugyancsak jövőre folytatni kívánjuk az aktív részvételt a nemzetközi tárgyalásokban, hogy céljainkat a jogilag kötelező megalapodásokra vonatkozóan elérjük ezeket persze csak annak a tükrében tudjuk majd folytatni, hogy Dörbenben milyen következtetések születnek. Végül pedig magáról a Dörbeni klímaváltozási konferenciáról szólnék. El kell mondani, hogy ami az én vízióm nagyban egyetért összhangban van azzal, amit önök is elmondtak. És köszönöm önöknek a támogató munkát az előkészítés során hogy és azt, hogy jövő héten, jövő kedden majd a plenárison is foglalkoznak a kérdéssel. Durbanben le fogjuk szögezni a Cancun és a kopenhágai egyezmények után történt lépések, sikereket, de azt is, hogy ez még nem az út vége. Durbanben új kezdeményezéseket kell megfogalmazni, és számos megoldatlan problémára kell választ találni, amit Cancúnban nem sikerült. Egy fő ilyen kérdés a jogi forma, ezt Durbanben újra tárgyaljuk majd. Az EU célja az, volt és most is az, hogy ambíciózus, átfogó, jogilag kötelező keret szülessen meg valamennyi világbeli ország számára, és a globális célok követését kötelezővé tegye. Az EU a multilaterális szabályok híve. Egy olyan rendszer híve, amely a kiotói jegyzőkönyvre alapul. De az is kérdés itt, hogy esetleg előfordulhat az, hogy Európa egyedül vagy majdnem, majdnem egyedül marad majd ezzel a céljaival. A globális kibocsátásokra vonatkozó globális terveinkben nagy nehezen Norvégia, Svájc is részt vesz most, de továbbra is kérdés, hogy mi van a többi 80%-ával az országoknak, mikor és hogyan kezdik el a hozzájárulást a célok megvalósulásához. Tehát nem az a kérdés itt, hogy kiotó vagy nem kiotó, hanem Dörben tétje az, hogy képesek leszünk-e túllépni a kiotói megosztottságon, és valami olyasmit megfogalmazni, amely minden országra vonatkozik, és minden országtól valamit követel, hogy részt vegyen valamilyen módon az erőfeszítésekben az EU. Ebben a kontextusban hajlandó a kiotói egyezmény második fázisán való elgondolkodásra is, de mi elsősorban egy globális keret hívei vagyunk, amelyben Kiotó csak egy rész fejezet. és az elszámolási szabályokat is egységessé szeretnénk tenni világszerte. Durbanben egységes, világos roadmap-et szeretnénk megfogalmazni, világos időhatárokkal, átfogó, erőteljes és jogilag kötelező keretrendszert, amely kötelező minden kibocsátóra, minden kiotói aláíróra, és aktívan próbáljuk bevonni partnereinket, és most azt vizsgáljuk, hogy milyen lépésekre hajlandóak, hogy egy közös és ambíciózus megoldás születhessen. Azt remélem, hogy a következő hónapokban látunk majd valamilyen elmozdulást, és egyre több ország fogja megérteni, belátni az európai megközelítés helyességét, és persze ez az is hozzátartozna, hogy az európai országok maguk is felfogják, hogy ha nem leszünk egységesek, akkor kiveszik a kezünkből a kezdeményezést, és a világ fejlődő, vagy már fejlett más régiói fogják átvenni ebben a témában az irányítást. Tehát ezt ezt most nem szabad elszúrni, ha fogalmazhatok így. Nem várhatjuk, hogy majd a jövőben magától ezek a problémák, megold, problémák megoldódnak, itt nagyon fontos egy időterv kialakítása is. Dörben ment át ez a tét, és úgy gondoljuk, hogy az európai álláspont egyre nagyobb támogatottsággal rendelkezik. Ugye volt egy előkonferencia, és sok fejlődő ország belátja céljainkat, és azt reméljük, hogy sikerül majd a klímaváltozás elleni harcnak lökést adni. Durbanben azonban a racionalizáció és a follow-up kérdése is felmerül. Az EU számára az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokkal szembesülnünk kell, például a, a, a globális ö, ö, kapacitás hiány, illetve az ambíciók olyan növelése, hogy közben nincsen mögötte megfelelő támogatás. És persze a pénzügyi vonulat is nagyon kényes kérdés, de az egyik legfontosabb kérdés éppen ezért. Fontos, hogy az bizottság és a 27 tagállam pénzügyileg is elkötelezze magát a kopenhágai célok mellett. Ez a nagyon jót tenne a dörbeni tárgyalások légkörének, pszichológiájának eleve. Ö, ö, legutóbb az volt a baj, hogy 2011-ben, amikor pénzügyi kérdésekre kerül sor, akkor egyszer csak megtorpant mindenki, nem tudtuk eldönteni, mennyi legyen adaptation mennyi legyen mitigation-re. Most ezeket előre kell tudnunk, hogy amikor a fejletlen és fejlődő országokkal meg akarunk egyezni, akkor tudjuk, hogy milyen tárgyalási opcióink vannak. Dörbenben hosszú távú pénzügyi elkötelezettség, 100 milliárdos USA dollár nagyságrendben a tét, a 2020-ig állami és magán és innovatív új forrásokból 100 milliárd dollárt kéne összerakni, 2020-ig, illetve 2020 utánra való tekintettel. Tehát mindig egyszerre kell nézni, hogy mi lesz 2013-ban és mi lesz 2020-ban. A bizottság jelenleg a költségvetésre vonatkozó javaslatát az MF kapcsán illetve, ö, már ennek a tudatában fogalmazza meg. Erre most odafigyelünk, hogy kezdettől fogva partnereink számára is látható legyen, hogy mi el vagyunk kötelezve a célok mellett pénzügyi értelemben is 2013 és 2020 között is. Fontos hangsúlyozni, hogy Dörben Európa számára nem egyetlen kérdése a pénzügyi finanszírozási kérdés. A, a finanszírozás egy szélesebb körű csomag részeként értendő csak. Tehát nem arról van szó, hogy most itt pénzeket folyosítunk afrikai országoknak, hanem arról van szó, hogy globális célokat követünk, konkrét célok megoldása érdekében, és ezt bontjuk le utána az egyes országokra. Köszönöm szépen elnök. Yeah, thank you very much, Commissioner Connie Hedigard. Could see your engagement, which is still Köszönöm szépen, nagyon fontos volt, amit elmondott most az egész, a kép egésze szempontjából. Most pedig a kibocsátás kereskedelem a nemzetközi légiforgalmi közlekedésben. Ez egy olyan téma, mely részéről mindig ugyanazt tapaljuk a környezeti jogszabályok meghozatali ellen kapcsol- való lobbizás során azok, akik általában ellene érvelnek, azok a végén gyakorlatilag, amit leteszünk az asztalra, mégiscsak támogatni tudják. Jó, a Kiotóval kapcsolatos vitát még követjük. Kedves kollégák, 11-en kérnek szót, és ez azt jelenti, hogy két percet kaphat mindenki. Ha ezt tartjuk, akkor mindenkinek lesz ideje, és meg is kezdjük a sort. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Kani Hédegárnak is a jelentést. Konkrét kérdésem van. A Financial Times-ban ma megjelent egy jelenség, hogy a Primes modell, amelyet a bizottsággal alkalmaz, egyebek között a 2025-ös roadmap kapcsolatban egyfajta magánjellegű modell. Az ebből levonható következtetések pedig nem közvetlenül igazolhatóak. Biztos asszony, Kérem, mondja el, hogy ez valóban így van vagy sem. Nagyon fontos dolgokról beszélünk a 2050-es célokkal kapcsolatban, nagyon fontos ezért, hogy átlátható modellek legyenek, és a hitel, hitelességünk is erősödjön. Másrészt Kiotóval kapcsolatban osztom a véleményét, a becslését. Természetesen európaiként nem finanszírozhatjuk csak mi magunk ezt. Ez egy összpakét kell, hogy legy, csomag kell, hogy legyen, és ez egy igazából kritikus pont Dörbennel kapcsolatban. Gratulálok a, bizo- a bizottságnak a mainstreaminghez is, amelyel a 20%-os kötést a kapban sikerült megvalósítani, illetve elképzelést sikerült felvezetni. Nagyon jó ötletnek tartom tartom. A célok meghatározása önmagában fontos, az energiahatékonyság irányelv körében is. Kötelező érvénye célokra van szükség, de lehetőség szerint minél nagyobb rugalmassággal a tagállamoknak a különbségeket így lehet majd kézzel fogni. Remélem, hogy a tagállamok is teljesíteni tudják, el tudják érni a célokat. A finanszírozással kapcsolatban általában realista szoktam lenni, sem pessimista, sem optimista az elmúlt hónapok, évek alapján, ha megnézzük, hogy milyen problémákkal küzdködünk Európában, nos akkor remélhetjük, hogy hamarosan túl vagyunk rajta. Malcolm azt mondta, hogy tíz év turbulencia, Fian, a francia elnök, a miniszter azt mondta, hogy a gazdasági súlypontok meghatározására alkalmas ez az idő. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban fontos. Még egy mondatot hadd mondjak. Nem, nem lehet. Rihárd, ne haragudj, mondja az elnök. Linda McEwen a következő. Köszönöm szépen, hogy a légiforgalommal kapcsolatban ilyen harcosan állt ki. Erre szükség is van. Köszönöm ezen kívül a a pénzügyi célkitűzésekkel kapcsolatos megjegyzéseket is. Nagyon gyakran mondjuk, ugye, hogy csak a crime modellről tudunk beszélni, de voltak olyanok, akik eh, Kanada mellett szóltak ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy mielőtt tagállami szintre kerülne a, ennek a problémának a meghatározása, fontos, hogy mi magunk is tudjuk, miről beszélünk. A biomasszával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy még nincsen megállapodás. A bizottság bizonyos kritériumokat fog meghatározni még az év végéig. Az intézkedéssel kapcsolatban azonban, a vócseres intézkedéssel kapcsolatban egyetlen tagállamnak, vagy a legtöbbnek még nincsen semmi elképzelése. Nem tudjuk, hogy honnan jön a biomassa, nem tudjuk, hogy mennyire fenntartható, hol lesz a fenntarthatóság, miben, milyen terveket lehet a biomaszával kapcsolatban Európában. Köszönöm, Holger Kramer. Nagyon röviden, csak a légi közlekedésbeli emissziórendszerrel kapcsolatban. Szeretném aláhúzni, hogy itt nem egy, egyfajta washingtoni intézmény, hanem ha légiközlekedésért felelős különböző világok, világországbeli kormányok, azok, akik itt elutasító társal éltek. Úgy gondolom, ez egy erős jelzés az elmúlt években hallgattuk a fejleményeket, és lát, éppen ezért azt is mondhatjuk, hogy nem volt meglepő ez a fejlemény. Azt szeretném tudni Koni Hédegártól, hogy ezután, a döntés után nem kell -e most már igazán azzal számolnunk, hogy e, az ellenző államok kitartanak az ellenző álláspont mellett, és nem kellene -e valamilyen ajánlattal élnünk feléjük, és ugye vannak olyan harmadik államok, akik az ekvivalens intézkedésekkel kapcsolatban már jagaslattal éltek, nem kellene eh, arról beszélnünk, hogy politikai károkat eh, szenvedtünk el az Európai Unióban. Itt az el. Tehát eh, föl kell ismernünk azt, hogy itt a harmadik országokkal kapcsolatban problémák vannak, és ezeket alulbecsélték a jogszabályalkotás során fel kell tennünk azt a kérdést, hogy makacs kitartást fenntartva eh, kell-e tovább mennünk, és a végén aztán a diplomáciai károkból eh, nagyon nagy gazdasági károk keletkeznek-e. erre a következő. Köszönöm szépen. Teljes mértékben támogatom a légiközlekedéssel kapcsolatos terveket. Emlékeztetnék mindenkit a hajózással kapcsolatos 2013-as tervekre is, hogy ott mi történik, az is fontos. A világnak be kell tudni mutatni, hogy ezeket az intézkedéseket meghozzuk, teljesen mindegy, hogy mi is történik. Az LCF-fel kapcsolatban úgy tűnik, hogy az ETS-től külön akarja ezeket választani, valóban a nemzeti céloktól ennek eh, leválasztva kell megjelennie. Aztán a, az újkor a mélytengeri fúrások, kátrány, hogyha ebbe investálunk, akkor eh, vajon a, visz, a megtérülés nem túlzottan a jövőben jön el? Van-e lehetőség arra, hogy az ambiciózus éghajlatpolitikát teljesítjük, elérjük, és még mindig fel tudjuk használni az új forrásokat, investálni erre. A legutóbbi ta, tanulmányok azt mondják, hogy a kétfokozatos célkitűzések elérésének kétharmados esélye van. Alacsony a széndiokszid kibocsátás szempontjából ez azt jelenti, hogy negatív előrelépésre van szükség tehát nagyobb mértékű kibocsátás csökkentése. Milyen beruházásokat terveznek, hiszen a, a, a megtérülési idő messze túl mutat azon, amit terveztünk. Köszönöm. Thank you very much, and I'd also like... Köszönöm szépen. Én is megismétlem azokat a pozitívumokat, amelyeket kollégáim említettek az ön által elmondottakkal kapcsolatban, különösen a kátrán kérdéssel Két dolog. Az egyik eh, a Kyoto jegyzőkönyv nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy eh, nagyon káros lenne, hogyha az Európai Unió nem kötelezné el magát a kiotói második periódus mellett. Nagyon rossz jel lenne ez a fejlődő országok számára, és, eh, és negatív reakciót váltana ki olyanoktól, akitől éppen azt várjuk, hogy pozitívan álljanak hozzá mindehez. De amit elmond, mint egy ilyen középutas megoldás, az egy egyértelmű menetterv, útmutatók, időbeni lefolyás. A konkrét időbeni határ, határidők, a konték időbeni lefolyás Cancun és Darbannal kapcsolatban hogyan tervezik, és mi a véleménye? Hogyan lehet ezt a fajta középutas megoldást megvalósítani? Nem jelenti-e az, hogy ez igazából egy picit a várakozásokat csökkenti, rossz jel feléjük? Nem jelenti-e azt, hogy az Európai Unió túl ambiciózus, megállapodást kötött, és nem aggasztja-e annak a lehetősége, hogy adott esetben negatív jelzéseket küldünk. Akkor, amikor az ENVI szakbizottsággal a környezeti bizottság beszélt, akkor az egyetlen dolog, ami volt, az az volt, hogy teljesen mindegy, mi lesz, Dárben tovább kell vinni, a jövő évben mindenképpen. Nagyon örülök annak, hogy azt köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm. Karl-Heinz Florenz. Ja, ich... Nos igen, hogyha megnézem a legutóbbi tanácsi végkövetkeztéseket, akkor nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a Dörbennel kapcsolatban választ kaptunk el. Sok kérdés nyitva maradt, például a két fokos cél, a kankuni egyezménnyel kapcsolatos kérdés, hogy hogyan bánunk ezzel, és hogyan tudunk kialakítani egy világszintű emissziókereskedelmi piacot. Nem tudom, hogy Európában megvan erre a kérdésre a megfelelő válasz. Kopenhágában azt láthattuk, hogy ott Európa nagyon is arrogáns benyomást keltett másokban. Szeretném tehát azt látni, hogy, hogy lehet az, hogy egy Kyoto 2, Kyoto 3, akárhogy is hívjuk, az LCA-val kapcsolatban a delegációk másikkal hogyan egyeztethető, nem lehet minden dörbenben elérni. Tehát nem tudom, hogy mi a jogalak. Szeretném tudni, hogy a jó szándékaink mellett és a további ajánlataink mellett hogyan tudunk eredményeket elérni. Mi a tényleges gyakorlati stratégia arra, hogy már előzetesen dolgokat elérjünk? Köszönöm, Matthias Hróte. Köszönöm szépen eh, Honik Hédegárdnak a elkötelezettségét, azt, hogy a bizottság kitartott amellett, hogy a eh, harmadik országokkal kapcsolatos szabályozásba belevonják a légiközlekedést is, és az ETS rendszerbe bevonják lehetőség szerint a hajózást is. Erre nem szeretnék kitérni, hanem egy eh, speciális kérdésről szólnék, nevezetesen a 2013-as, 2014-es autókkal kapcsolatos kibocsátás kérdése. Vannak autók, amelyek már most forgalomban vannak, ezeknek a teljes életciklusa alatt nagy lehet a kibocsátások. A bizottságnak az az elkötelezettség, vagy az a célja, hogy azoknak az egész élet ö, ö, ciklusuk alatti kibocsátását figyelembe kell venni, és lehetőleg széndiokszid kibocsátás szempontjából semleges technikákat kell alkalmazni. Hogyan tudunk itt innovatív megoldásokat találni, ami pedig a tárgyalásokat illeti Európában már nagy előre lépéseket tettünk a klímavédelemi politika területén, de frusztráltan látjuk, hogy mi történik a nemzetközi szintéren. szükséges -e a konferenciák között az, hogy egyfajta éghajlatvédelmi diplomáciát fejleszünk ki az Európai Külügyi Szolgálat keretében is, amely támogatja ezt a munkát. Néha nekem az az érzésem, hogy, hogy a harcosok ambiciózusan lépnek föl a feladat elérése érdekében, de a oldalon olyan magasak a falak, hogy, hogy egyfajta, tényleg egyfajta éghajlati diplomáciára van szükségünk az eredmények elérése érdekében, és így fogunk tudna, tudni csak minden egyes konferencián kislépéseket előre elérni. Köszönöm szépen, Andrea Zanoni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm biztos asszony körünkben. Nagy figyelemmel kísértem az általa elmondottakat. Megértem természetesen, hogy az Európai Uniónak milyen Eh, erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a megfelelő szinten maradjon a hőmérséklet emelkedés, és hogy megfelelő körlátok közé szorítsuk a légi közlekedésben, a hajózásban a széndiokszid kibocsátást. Én azonban specifikus esetről beszélnek, amely a véleményem szerint lokális szinten nagyon nagy hatásokkal jár a kedvezőtlen eh, éghajlati hatású gázok kibocsátására Velencéből jövök, és ott azt tervezzik, hogy 1800 megawattos szénerőművet építenek rendkívüli kibocsátással. Tehát itt importált szénről van szó, amit hajóúton, tengeri úton érkezik Indonéziából, azt fogják ott elégetni nem megvalósítható itt egy CSS létesítmény, mert hogy az egy milliárd euróba kerülne. 2011-ben az olasz kormány elfogadott egy törvényt, és a Velencei régió is egy külön jogszabályt alkotott annak érdekében, hogy a 85-337-es irányelvet átültesse a gyakorlatba. És az alakult ki, hogy a klímagázok, a klíma, az éghajlatra káros gázok kibocsátása területén egy ilyen CSS létesítmények a megvalósítása káros lenne, ezért nem fogják megvalósítani. 2,5 milliárd eurós költséggel számolnak itt, amit más eh, más, forrá, más célokra is lehetne fordítani. Most azonban áttérnék az érdemi kérdésemre. Túl késő van, úgyhogy Kriton Arzenésznek adom meg a szót, ne haragudjon, kedves kollega. Üdvözlöm, ön biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött. Már küldtünk önnek egy levelet, egy hónappal ezelőtt a második kötelezettségvállalási periódussal kapcsolatban. A képviselőtársaim ezt már említették. egyértelmű. Ha csatlakozunk, akkor vesztenivalónk nincs, és a kötelezettségeinkben sem változik sok minden. Ha felhasználjuk azonban most a második kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan ezt a pillanatot, akkor az azt jelenti, hogy kötelező érvényű megállapodást köthetünk egyebek között a fejlődő országokkal is. Nem értem a taktikát. Miért ilyen korán kell elkötelezni magunkat. Miért kell, mi, mi, mi az, amit veszíthetünk? Miért kell ezt a nyomást most gyakorolni? A második dolog pedig a légiforgalmon, légiközlekedésen kívül a kibocsátásokkal kapcsolatban azt mondtuk, hogy ha nincsen egyfajta progresszív IMO, és nem sikerül a jogszabályokat 2013-ig hatályba léptetni, akkor problémák adódnak. Volt egy új IMO a nyáron, és úgy tűnt, hogy ez az első olyan megállapodás egy ágazatba, amely a fejlődő és fejlett országokra egyaránt kötelező lesz, és amely akár 20%-os csökkenést is elérhet, okozhat 2030-ig, 2050-ig pedig 40%-os csökkenést. Szeretném, hogy az első reakcióját hallani ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Péter Líze. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, hogy világosan szólt a céljaikról. Három rövid kérdés ami az energiahatékonysági javaslatot illeti Öttinger biztos részéről. Ezt megvitattuk itt a házban, a tanácsban is meg fogják vitatni, és felmerült a kérdés, hogy az abszolút bizottsági, takarékossági javaslatoktól eltérve egy relatív, viszonylagos célkitűzésre térjünk át. Szeretném kapcsolni ezzel kapcsolatban a véleményét, hogy ez nem vezethete oda, hogy egy sajnos ki nem zárható recesszió eseténél már csak 30%-os széndiokszid kibocsátási csökkentéssel fogunk számolni, vagy adott esetben csak 20-szal, és ez éppen ezért talán jobb lenne, eh, hogyha a bizottságnak a javaslatát ebből az okból változatlan formában támogatnák. Másodszorban szeretném bátorítani, hogy a kibocsátás áthelyezésnek a kérdését az indirekt kibocsátások esetében um, támogassák, és így az acélipart eh, és az alumínium ipart egy megfelelő tervezési kerettel lássuk el. Ami pedig a légi közlekedést illeti, én támogatom az ön álláspontját, mint itt más szakbizottsági kollégák is, és szeretnénk még két érvel szolgálni az interkontinentális eh, repülőutak esetében az európai ETS rendszer rendkívül kis terhelés jelent, 50 eurós eh, költségvetés jelent Európán belül, nagy-Britannia repüléseknél adott esetben 160 fontos többletterhelést is jelent ez a kötelezés, míg interkontinentes repüléseknél csak 2 eurót, tehát nem lehet itt úgy gondolom, hogy megosztani minket a célkitűzések esetében. A kérdés inkább az, hogy kevés ugye a szövetségesünk. Barózó bizottság elnök úr remélhetőleg újra foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogyha nem leszünk hogyha nem leszünk hatékonyak, akkor nem, lesz, nem lesznek megfelelő szövetségesek Dörbenben. Sziasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik eh, arra ösztönzik a bizottságot, hogy erőteljesen lépjen fel a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban. És szeretném elmondani, hogy én is támogatom az éghajlatváltozással kapcsolatos EU költségvetés szigorúbb meghatározását, karcsúsítását. Az kibocsátás kereskedelem a mezőgazdaságpolitikával kapcsolatban Nos, ez alapján tudjuk, hogyha megvalósulnak az energiahatékonysági célkitűzések, akkor túl sok kibocsátás kedvezmény lesz, engedmény lesz az ETS-ben, és összeomlik a rendszer. Elveszti ösztönző jellegét a zöldebb energiaberuházások számára. Azt kérem tehát, hogyha azt tervezik, hogy kiigazítják az ETS plafont, akkor az feleljen meg a bizottság politikai akaratának, amit az energiahatékonysági irányelvben fejezett ki, de feleljen meg egyben a költséghatékony megoldásoknak is a 85%-os kibocsátás csökkenés 2025-ig célkitűzéssel. Köszönjük szépen, Jergenzen kollega. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, az a kérdésem, milyen siker kritériumokat lát a dörbeni folyamatnál, és egyet tudunk-e érteni ezzel. Tudom természetesen, hogy veszélyes az, hogyha ezt nem tudjuk meg, akkor eh, nem érjük el ezeket a célokat, akkor azt bukásnak tekintik, de az is fontos, hogy az ENSZ folyamatát mégiscsak folyama, folytatni kell, és be kell tudni bizonyítani, hogy hasznos az. Kopenhágát követően az emberek azzal érveltek, hogy Kopenhága hallott Cancun után, és a, ugyan annak ellenére, hogy siker volt, a sajtó azt mondta, hogy ez is csak azt mutatja, hogy a folyamat meghalt. Darbennel kapcsolatban, hogyha nem lesz semmi konkrétum, akkor hamarosan a sajtóban megint ilyen bukás hangok fognak elhangzani. A kérdésem az, hogy várhat, hogy gondolja, hogy le tudjuk zárni ezt a kérdést Darbenben. Nem vagyok egészen biztos, hogy jól értettem, hogy most egy úti tervről beszélünk, egy köt, a második kötelezettségvállalási időszak helyett, vagy pedig a kötelezettségvállalási időszak az az úti tervnek egy része, és a feltörekvő gazdaságok számára szempontjából mit szeretnénk, hogy egyfajta kötelezettséget vállaljanak, akkor, amikor a, a legmagasabb kibocsátásokra, energiahatékonyságra, vagy mire? Az utolsó kérdésem pedig egy gyakorlatias kérdés. Az Európai Parlament delegációjának milyen szerepet lát? Mindig örülünk annak, hogy hogyha erőfeszítéseket tesz, de meg kell, hogy mondjam, hogy az új szerződéssel kapcsolatban mi semmi különbséget nem, az új szerződés óta semmi különbséget nem látunk abban, hogy minket hogyan vonnak be, pedig sokkal nagyobb lehetőséget kellene kapnunk a szerződés értelmében. Kiváló a kérdés, egyetértek vele, sőt, ha kell, az alelnök is egyetért. Az utolsó hozzászóló, Maja Ritter. Kani. Nos, én Dénül fogok szól, Dánul fogok szólni Konihoz. Először is szeretném kifejezésre juttatni, hogy támogatom valamennyi erőfeszítésüket, ami a széndiokszid kibocsátást illeti. Itt rendkívüli harcokkal kell szembenéznünk, úgyhogy teljes mértékben támogatom a lépéseiket, de mi a helyzet a pénzzel? elégedettek vagyunk a finanszírozása. Ugye itt a Európai Unió bizonyos kötelezettségvállalásokba ment bele a jövőben. Képesek leszünk többet beruházni, képesek vagyunk plusz pénzeket, forrásokat felhajtani, vagy máshonnan kell elvennünk a forrásokat. Tehát azt szeretném tudni, hogy európai szinten hogyan fogjuk tudni finanszírozni a beruházásokat vagy csak itt az egyes tagállamok fognak kötelezettséget vállalni végösszegében ugyanarról beszélünk, vagy lesznek plusz források a tervek megvalósítására, a közös stratégiára? Nekem is van egy kérdésem, amit már más képviselők is feltettek a taktikával, stratégiával kapcsolatban, a Kyoto 2 stratégiájával kapcsolatban. Azt mondtuk, hogy több mindent szeretnénk bevenni, és hogy talán 2013-ig, 14-ig kellene azonban várni, de legkésőbb 2015-ig hogy megfelelő környezet alakuljon ki, hozná ki ehhez. De van-e valami, amit az Európai Unió fel tud ajánlani? Az energia és éghajlati csomag szerint 20%-ot mi már egyoldalúan teljesítettünk, és nem tudunk semmit felajánlani. Ha azt mondjuk, hogy most 2015-ig várunk, és a többiek csatlakoznak, akkor mihez csatlakoznak? Amikor az állásfoglalást olvasom, amiről jövő héten kell döntenünk, akkor abban ezért van az önök közleményére való utalás, a 20% és még más is, és esetleg a 30%, tehát 20% plusz. Mert a 20% az tulajdonképpen senkinek sem fajta ajánlat, mert mi már egyoldalúan ezt teljesítettük. Tehát nem látom, hogy hol tud az EU nyomást gyakorolni másokra, hogy csatlakozzanak most, jövőre, két vagy három év múlva hogyha nincsen semmi más, amit fel tudunk ajánlani. Sok kérdés valóban köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Nem fogok tudni mindegyikre részletes választatni, de inputként mindegyiket jegyeztem. Ami a Primes Model eljárását illeti, ebben semmi új nincs. Évek óta használjuk. Egyértelmű, a tagállamok, a szakemberek is használják, a bizottság is. A Euroelectrics, amely az Ipari Szolgáltatók Szövetsége is évek óta használja, sőt beírta a 2015-ös saját tervébe, tehát ebben semmi titokzatos nincsen, és minden feltételezésre választ adnak a bizottsági szövegek. Ez egy átlátható mechanizmus, tehát ez nem titkos, nem mm, ezoterikus, ahogy egyesek feltételezik. Ami a tagállami rugalmasságot illetve az energiahatékonyság kapcsán, igen, valamilyen rugalmasságra szükség van, de arra is próbálunk odafigyelni, hogy legyenek rendeletek, legyenek normák, legyenek szabályok. Például van itt egy szabály, amely ugye a market failure szól, amikor egyúttal lehetne egy csomó dolgot tenni az épületek szigetelés ügyében. Hát az a baj, hogy a tagállamok nem alkalmazzák ezeket a szabályokat. Ezért próbáljuk erre fektetni a hangsúlyt. Még egy dolog. Valami rugalmasságra szükség van, igen, egyetértek, de most már a bizottság MMF javaslatában annyi rugalmasság van, és annyi tagállami támogatás, hogy ezért valamit igenis kérhetünk, várhatunk. Úgy érezzük, hogy a potenciális energiahatékonyságát kihasználják a tagállamok a saját helyzeteiknek. Ez a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb eszköz a kezünkben, minden eszköz közül, tehát a bizottság ezért próbálja működtetni végre ezt a rendszert, minden megterelnek érdekében, hogy ezt a lehetőséget a tagállamok felhasználják. Ami a társzendet illeti, biomass. Very early in the next year. A biomassa kérdést. A biomassa fenntarthatósági kritériumai kapcsán a javaslatunk ki fog jönni még idén, Öttinger úr irodájából, és együttműködünk. A kérdés arra irányult, hogy lesznek ekvivalens intézkedések harmadik országokkal? Igen, a válaszom. És azt még nem tudom megmondani, hogy hogyan, de feltétlenül ö, dolgozunk ezen. Konkrét példát is tudok adni. Két héttel ezelőtt Kínában volt a delegációnk, és ott én magam Oroszországban voltam múlt héten, és szakértői szinten is volt orosz és Európai Uniós eszmecsere, és ez is mutatja, hogy az ekvivalens intézkedések folyamatosan napi renden vannak, dolgozunk ezen, sőt más országokkal is, olyan országokkal is, akikkel az ICAO ülés kapcsán találkoztunk, ott is szóba hoztuk az ekvivalens intézkedések témáját, tehát a párbeszéd zajlik. Azt kérdezik, hogy Európának van esélye arra, hogy károsultként hagyja el Durbant. Én őszintén hiszem, hogy nem. Minden más területen, minden más ország mindig minket kell arra, hogy, hogy mi jöjjünk előre, előre újabb ambiciózus javaslatokkal. Tehát szerintem a légiközlekedés miatti intézkedések inkább példaértékűek, mint sem, egy büntetést érdemelnénk miattuk. Tehát én őszintén vállalom és képviselem azt, hogy 97 óta ez a döszögés csak úgy küszöbölhető át, hogyha például a légiközlekedésre vonatkozóan is globális szabályokat hozunk. Nem lehet az, hogy a terhet mindig egyes európai ágazatok vigyék el, tehát az energia vagy a légiközlekedési ágazat, és csak Európában. Globális szabályokra van szükség, amelyek felrek mindenkivel szemben. És ebben nagyon jól jönne nekünk a parlamenti támogatás, hogy az arányokat jól tudjuk képviselni, mert néha az a benyomásunk, hogy minden légi társaság a közel-keleten működök. Önök ismernek engem, én ismerem önöket, de ők nem bíznak bennünk, nem értik Európát, nem értik különösen azt, hogyha két Európa van. Nem értik, hogy, hogy egy Párizs, Abu Dhabi, Párizs, Sankhá járat költségeit hogyan kell megosztani. Tehát az ő szempontjukból is, a harmadik országok szempontjából is látni kell a dolgokat. Úgy kell megfogalmazni az üzenetünket, hogy az elfogadható legyen. 85%-a minden csatlakozó tagállamnak ingyenes 85% engedmény kapjanak az első évben. Ezt nem akarják még megérteni. Tehát nem hirtelen átállásról van szó. Tehát szerintem nem fogunk ott sebeket ejteni egymáson, és rajtunk sem esnek sebek. A légi közlekedés témájában még, hogy miért nincsenek szövetségeseink? Vannak szövetségeseink, 40 ország már velünk együtt működik. Kanadában is elkezdték ezt. Ausztrália sem velünk szemben foglalt állást az ICAO ülésen, tehát vannak új szövetségesek, vagy legalábbis toleráns országok, ezek között nagyok is, de vannak nagyok is persze az ellenzők között is. A, valaha a légitárságok maguk akartak egy globális egyezményt. Aztán rájöttek arra, hogy, hogy Európa ö, esetleg túl ambiciózus lesz, és akkor most próbálják megfúrni ezt. Európa azonban nem szabad, hogy a zsarolásnak engedjen, nem fogadhatjuk el, hogy egyes országok azt mondják, hogy ha nem törlítek el a saját jogalkotásodokat, akkor, akkor majd ellenintézkedéseket hozunk. Ez fenyegetés, ezeknek nem fogunk bedőlni, vagy nem fogunk meghajlani előttük. Önök is, a parlament is tudja, mit akar, a bizottság is tudja, hogy mit akar, és a 27 tagállam is tudja, hogy mit akar. Ezek után semmi nem rendíthet meg minket, és nem lesz meglepetés. Tehát számolunk a következményekkel, ezzel együtt így akarjuk. És ha Dörbenben egy második időszakra vonatkozó B-tervet nem tartékolunk, akkor abból lehetnek-e káraink, kérdezte valaki. Szerintem, ahogy önök közül is többen elmondták, Európa ö, számára nincs nagy különbség. Nekünk megvannak a saját céljaink, Dörbentől függetlenül, meg akarjuk ezeket valósítani. Ha mi sem gondolkodunk azon, hogy, hogy a világban ennek milyen hatása lesz. Van, amit attól függetlenül megvalósítunk, hogy a világ mit mond. És ez jó, hogy így van, mert ö, ö, azért, ha ellentmondanak is nekünk, titokban ránk kacsingatnak, és figyelik Európát, és tudják, hogy jó irányba megyünk. Ö, és egy klímakonferencia csak akkor lehet sikeres, hogyha vannak kötelezettségvállalások, és vannak konkrét önkéntes többletvállalások mindig mi, mi akkor is el vagyunk kötelezve a második commitment mellett, hogyha Kyoto marad úgy, hogy marad, vagy Dörben egyébként sikertelen lesz. Mert mi tudjuk, látjuk, hogy ez az irány, és bízunk abban, hogy egyre többen fognak minket követni. Jó, tudjuk, hogy a politika szintjén ennek vannak felszíni vetületei, de ö, meg fogják látni, és mi is tudjuk, hogy egyre többen jönnek majd velünk. Erről fog szólni Durban, ezt hiszem én, és ezért merek előre menni. Ez egyben válasz is Florence-nak. Egy utolsó válasz ez. A tanácsi következtetések világosak több tekintetben. Van egy terület, ahol azonban nem az eu tekintetében, de tudják önök is, hogy mi itt most a vitatét, és tudjuk azt is, hogy kompromisszumok lesznek, és a praktikus gyakorlati stratégia szempontjából erre is kérdeztek önök közül, hogy az IES-t és a klímadiplomáciát hogyan lehet itt megerősíteni. Nos, úgy, hogy miniszteriális szinten, a bizottság szintjén és az EES szintjén is párhuzamos gondolkodás folyik a Visszaboni szerződés értelmében. Sok delegáció, aki ebben részt vesz, nagyon sokat dolgozik. Együttműködünk, hogy jó érveket hangoztassunk jó sorrendben, tudjuk az adokkapok rendszerét, tehát nyomon követjük egymás munkáját, lehet ennél még többet is esetleg együttműködni, de létezik az együttműködés, és nagyra becsülöm a, ezen társszervezetek működését. Szemeni úr kérdésére nem tudok részletesen válaszolni a Venétói régióval kapcsolatban felvetett kérdésre, és Kriton asszonynak is ugye már azt hiszem részben válaszoltam a second commitment kapcsán. a hajók, hajóindex tekintetében, ha minden új hajót energiahatékony index alapján kéne építeni, az jó lenne. Szerintünk ez azonban önmagában még nem fogja az ágazat kibocsátásának növekedését megállítani. Tehát ennél sokkal többre van szükség, megpróbálunk piaci intézkedésekkel is belenyúlni a rendszerbe, valamilyen üzemanyag adóval, vagy ne nevezzük ezt adónak, és egyéb intézkedésekkel. Ezeknek a hatását előzetesen vizsgáljuk. Líze kollégának a covered, vagyis titkos leakage bocsátások témájában ugyancsak dolgozunk, és még az idén ki fogunk jönni egy jó javaslattal, a tagállamoké lesz utána a terep. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy az emissziókereskedelmi rendszer és az energiahatékonysági intézkedések között mi az összefüggés. A 2015-ös roadmap és a téma között korreláció van. Az energiahatékonysági kezdeményezések és a hatások között már majd a Dán elnökség alatt a korrelációt kimutatjuk majd. Nem csak külön-külön jövünk elő a roadmap hanem megpróbáljuk ezek közös hatását is majd bemutatni, bizonyítani holisztikus megközelítés révén az elnökség, a Dán elnökség már ezt készíti. Ami a Durbani kritériumokat illeti, ahhoz, hogy végrehajtva legyen az, amit Cancúnban eldöntöttünk, ahhoz nagyon sok intézkedésre van szükség, lépésenként kell bevezetni ezeket. Racionalizáció, a zöld alap megújítása, a roadmap is ide tartozik, és van, aki azt mondja, hogy legyen roadmap, de ne legyen second commitment period. Szerintünk mind a kettőre szükség van, mert egymást feltételezik, és mindenki azt mondja, aki ehhez ért, hogy ahány nyomás gyakorlási intézkedés van, ezt mind be kell vetni, hogy ez konkrétan mit jelent, ami a fejlődő gazdaságokat illeti. Valóban van egyfajta jogi paralelitás, nem arról van szó, hogy más országokat is arra akarjuk kötelezni, hogy ugyanilyen szigorú szabályok legyenek, mint nekünk. A fejlődő országok ezt könnyebben megtehetik, ez nyilvánvaló. De mindenkinek valamit vállalni kell. Keveset, sokat, relatíve sokat, relatíve keveset, de valamit. És ezeknek ugyanaz legyen a jogi alapja, jogi kötelezősége. Mert ha Európa ilyen sokat vállal, Kína meg csak ilyen keveset, akkor ennek akkor van értelme, hogyha ugyanaz a jogi ereje a vállalásnak. Egyébként összehasonlíthatatlanok. Tehát mi ezen leszünk, hogy hogy legyen egy olyan függelék, amely a munka megosztásáról, globális megosztásáról szól, de egységes kötelezőségi szabályok mellett, eh, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a vállalások. És a két fokos eh, csökkentés eh, az már valószínűleg így is túlzó, de ha a paradigma nem is működik teljesen, legalább legyen egységesebb, legyen átláthatóbb, mert egyelőre nagyon sokfélék a válasz, válaszok, és mindenki, amikor azt mondja, hogy 2%-ot vállal, akkor teljesen mást ért alatta. Tehát legalább az elszámolás legyen egységes, hogy összehasonlíthatók legyenek a vállalások, ezen vagyunk. Ami a, a parlamenti delegáció kérdését illeti, ez mindig újra meg újra fel fog jönni ez a kérdés. Elnök úr tudja ezt jobban. 27 minisztérium fogja képviselni a 27 tagállamot, lesznek környezetvédelmi szervezetek is, és ezek is vállalnak majd ott munkacsoporti elnökséget. Nehéz megmondani, hogy formális, formális szempontból hogyan lehetne növelni a parlamenti delegáció méretét, de Szerintem, ha a létszám nem is nevelhető, a koordináció, az együttműködés a delegátusok között mindenképpen javítható lesz. Végül pedig arra vonatkozott egy kérdés, hogy lesz-e pénz. Meggyőződésem, hogy noha nehéz időket élünk, a tagállamokból kicsikarható lesz a pénz, mert maga az ECOFIN is fontosnak tartja ezt, tehát egyszerre gyakorlunk több szinten, több fórumon nyomást, és a Dörbeni záró jelentésben majd hirtelen látszani fog, hogy az európai tagállamok is hajlandók elkötelezni magukat. Nagyon sok sérülékeny ország van, afrikai országok, amelyek azonban most nekiindulnak. És ha azt mondjuk, hogy Európa segít, és ezt látják, akkor meg fogják köszönni. Nem hiszem, hogy ne látnák a különbséget, hogyha valóban kapnak pénzt a fejlesztésekre, és el tudják érni azt, amit korábban szerettek volna, az, mindazzal, amit korábban kértek. meglepnének meg lennének lepődve, hogyha elmondanám, hogy melyek azok az országok, amelyek nem képesek teljesíteni a célkitűzéseiket, de a források biztosításával lehetőleg igen. Nos, vannak még kérdések, Valóban elfelejtkeztem egy kérdést, e, elfelejtkeztem arról, hogy egy kérdésre válaszoljak, hogy mi a véleményem arról, hogy Ségez e, segíte majd a célkitűzések elérésében. A palagáz e, mennyire segít és mennyire nem. Nos, a jogszabályainkat megvizsgálva úgy gondoljuk, hogy lesz lehetőség arra, hogy a palagázzal, ha bármilyen probléma felmerül, azon, segí, azon segíteni tudjunk. A DJ Energy, a, tehát az Energia és az Ékaratügyi Főigazgatóságokkal már együttműködünk, de úgy gondolom, hogy az, ahogy megpróbálják a tagállamok ezt a kérdést kezelni, az még nem elegendő ahhoz, hogy a 2030 és 2050-es tervek tükrében is a mérföldköveket lefektessük. Köszönjük szépen, kedves kollégák, igen, átfogó volt és elkötelezett, aktív vita az éghajlatváltozásról. Valóban megvan az az érzésünk, hogy alapvetően támogatjuk mindazt, remélem ön is látja, hogy támogatjuk mindazt, amit tesznek, és reméljük, hogy lépésről lépésre sikereket is elérünk. Talán Strasbourgban találkozunk majd a, az állásfoglalás, a határozattervezetnél, de nyilvánvalóan Dörbenben, ami remélhetőleg 17-én siker lesz. Köszönöm, lezárjuk az ülést, a koordinátorok a 381-ben találkoznak.